Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Kedves kollégák, meghívottak, üdvözlöm Önöket a biztos jelölt meghallgatásán egészségügyi és fogyasztóvédelem területén. John Dalit is szeretném üdvözölni, üdvözlöm a szakbizottságunkban. Ezt a meghallgatást a belső piaci és az Agri Szakbizottsággal együtt tartjuk. Ezek tagjait is szeretném üdvözölni, különösen Malcolm Harbert, a Belső Piaci Szakbizottság elnökét, aki itt van velünk ma a közös meghallgatáson. Az elkövetkezendő három óra hosszában a szakbizottság és a képviselők szeretnének arról képet alkotni, hogy a jelölt általában véve ennek a fontos posztnak a követelményeinek megfelele, európai elveket van le magának, függetlenül tudja ellátni hivatalát, illetve a parlament a jelöltnek a portfólióval kapcsolatos ismereteit és a kommunikációs készségeit is megítéli majd hiszen ez nagyon fontos az európai politikákban az állampolgárok számára. Az irányelveket is áttekintjük most az új bizottság hivatalba lépe, lépés előtt. Tehát szeretnék mindenkit üdvözölni, még egyszer szeretném elmondani, hogy mindenkinek egy perc van a kérdés feltevésére, két perc a válaszra, 50 másodperc az utókérés, és még egyszer egy perc a válaszadás lehetőségére. Akkor, hogyha valakinek a nevét bejelentjük, a kérdését hívjuk, de nincs itt, akkor azt is bejelentjük. Így folyik le majd az ülés. Dali úr, az elmúlt húsz évben a máltai kormányban nagyon sok funkciót töltött be. Ön pénzügyminiszter, gazdasági miniszter, külügyminiszter, szociális miniszter is volt, most pedig a teljes Európai Unióban 500 millió állampolgár számára biztosítja majd, biztosítaná majd az egészségügyi ellátást és a fogyasztóvédelmet. Ez a két témakör itt a parlamentben nagyon fontos a képviselők számára, és természetesen az európai állampolgárok számára is. Megkaptam és elolvastam az írásbeli kérdéseinkre adott kérdése írásos válaszát. Ez elég általános volt, úgyhogy remélem, hogy most a személyes bélyegét is rányomja majd erre és a politikai jövőképéről is beszámol, hogy mit várhatunk a következő öt évben. Még egyszer szeretném köszönteni Immédiás Resz, megadnám önnek a szót 10 percre a bevezetőhöz. Good morning, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim! Tisztelt elnök úr! tisztelt képviselők! Kiváló lehetőség számomra az, hogy itt részt vehetek önökkel egy eszmecserén. Az Európai Parlament egy olyan intézmény, amely a Lisszaboni szerződés értelmében nagyobb felelősségi körre tett szert, az európai jövőképet és értéket kell előre mozdítania. Saját országomban több mint két évtizede dolgozom a parlamentben, és háromnegyed részben ebben az időben a kabinett tagja voltam. Ez lehetőséget nyújt számomra, hogy alaposan átlássam, hogyan is működik a parlament és a végrehajtó ág közötti kapcsolat, és tiszteletben tartom a parlament és azon bizottságainak véleményét. Nagyon sok éven át dolgoztam saját országomban a kabinetben, különösen a gazdaság és pénzügyi területen a reformokat próbáltam előre mozdítani, illetve a közösségi joganyagot. Azonban az elmúlt 18 hónap volt a legnagyszerűbb számomra, amikor a társadalmi és egészségügyi kérdésekkel voltam felelős. Ez közelebb hozott engem az állampolgárokhoz, és az első sorból biztosíthattam a lehető legjobb szolgáltatást, nemtől, rászorultságtól és generációtól függetlenül az állampolgároknak. Ez pedig elégedettséggel tölt el, alapvető missziómat teljesíthetem politikusként. A következő három órában különböző témákról fogunk beszélni, és nagyon sok kérdésben eszmét cserélünk majd. Azonban ennek a beszélgetésnek a középpontjában egyetlen egy dolog áll, az emberek. És most pedig engedjék meg, hogy anyanyelvemen szóljak. Il-pazjenti l-ewwel il A betegek ki az elsőbség, és a fogyasztó ki az elsőbség. Ők a legfontosabbak, és ez lesz az alapvető vezérelv a munkám során, hogyha biztosként dolgozhatom majd. Független leszek és objektív akkor, amikor a különböző tárcámhoz tartozó kérdéseket értékelem majd. Megpróbálok építeni a konszenzus kialakító tapasztalatomra, illetve az operatív területen szerzett szaktudásomra a különböző területeken, és megpróbálok további értékkel, megpróbálom további értékkel gazdagítani a jelenlegi projekteket, illetve a jövőbeli projekteket is. A jövőképen a következő. Azt szeretném, hogy az európai állampolgárok hosszabb életet élhessenek, egészségesebb életet, azért, mert egészségesebb életformát folytatnak, és hozzáférnek a biztonságos, tápláló és magas szintű élelmiszerekhez, valamint a magas szintű orvosi szaktanácshoz és orvosi ellátáshoz. Úgy gondolom, hogy az informált fogyasztó megfelelően bölcs döntéseket hozhat arra vonatkozóan, hogy milyen szolgáltatásokat vesz igénybe. Ez a fogyasztó a saját élet stílusát kialakíthatja, de mindemellett hatással lehet a magas szintű politikára is, a mikroszintű döntések konszolidációja segítségével. A fogyasztó befolyásolhatja a politikákat különböző területeken, például az éghajlatváltozás, az állategészségügy, illetve az egészséget meghatározó területeken. Szándékom az, hogy a fogyasztók továbbra is magas szintű vélem, védelmet élvezhessenek az élelmiszerbiztonság területén. Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak ez a feladata, és ez alapvető referenciapont. Az innováció szintén rendkívül fontos számomra, a tárcámhoz tartozó területeken ezt próbálom majd előre mozdítani. Nagy potenciált látok ebbe, például a mag- és növényvédelem területén, az emberi, ember- és állategészségügy területén, az élelmiszer technológiában, az orvosi eszközök területén, illetve az egészségügyi diagnosztikában, a gyógyszeripari termékek területén. Itt innovációval támogathatjuk, szolgálhatjuk a fogyasztókat és az állampolgárokat. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak! az egészségpolitika területén csökken a csökkennek a költségvetési lehetőségek, azonban növekednek az állampolgárok igényei, és ez a fenntarthatóságot hozza előtérbe. A fenntarthatóság érdekében a megelőzésre, a prevencióra kell odafigyelnünk, Sajnos az egészségügyi kiadások 97%-a a kezelésre irányul, és csak 3%-a a prevencióra. Az önök segítségével és támogatásával megpróbálom ezt az egyenlőtlenséget helyre billantani, és meggyőzni az érdekelt feleket arról, hogy a prevenció befektetés a magas szintű és magas szinten megtérül majd a jövőben. A jövőben is ez fog vezérelni bennünket a betegségekkel való harc során is, mint például a rák, az, a kardiovaszkuláris betegségek, illetve a mentális betegségek, például az Alzheimer területén is. Ugyanígy a dohányzás, az alkohol, illetve a drogfogyasztás, illetve a kövérség, az elhízás, és olyan területek, ahol előrelépésre van szükség. Ebben a legfontosabb az, hogy az európai állampolgárok állampolgárságtól függetlenül, illetve társadalmi-gazdasági státusztól függetlenül hozzáférhessenek az időszerű kezeléshez, és megfizethető legyen ez számukra. Ebben a kontextusban együtt fogok működni a spanyol elnökséggel, a tanácssal, illetve a parlamenttel, és megpróbálunk egy megfelelő megoldást kialakítani a betegjogok területén, amely átnyúlhat a határokon az új szinergiákra fogunk összpontosítani, a gyógyszeripari termékek is az egészségügyi tárcához tartoznak majd a betegekre összpontosítunk a kutatás, az innováció területén, az új technológiák területén, és megpróbálunk megfelelő egészségügyi rendszert kialakítani Európában. Célunk az, hogy az egészségügy területén levő egyenlőtlenségeket megpróbáljuk helyre, billan, helyre billenteni, hiszen az egy éven aluli gyermekek halandóságában mintegy ötszörös a különbség, a várható élettartam területén a férfiak esetében 14, a nők esetében pedig 8 év a különbség. Gazdasági és emberi potenciál vész így el, ezért konkrét célkitűzést kell magunk elé tűzni a szociális kohézió területén. Információt kell szolgáltatni a betegeknek, ez ismét egy olyan kérdés, amely előtérbe kerül mostanában. Például a vényköteles drogokról információt kell szolgáltatni a betegeknek. Az, hogy a, a gyógyszeripari termékek is az én tárcámhoz tartoznak majd, lehetőséget nyújt arra, hogy itt a betegek jogait előre mozdítsuk. A parlamenttel további eszmecserét kívánok majd folytatni erről. Meg kell győződnünk arról, hogy biztosítjuk a, a biztonságot, például a hamis termékek ellen fölveszük a harcot, amelyeket az interneten árusítanak. Itt a hamisítás területén elővigyázatosságra és farmakovigilanciára van szükség. A fogyasztóvédelem területén megpróbálok az elmúlt évek eredményeire építeni. Ezek a kérdések különböző kompetenciákat átfognak a testületben. Elsőleges feladatomnak tekintem azt, hogy a fogyasztóvédelem kérdését ezekben az eszmecserékben előtérbe helyezzem. Meg kell győződnünk arról, hogy az egységes piac megfelelően szolgálja a fogyasztókat, jobb hozzáférést biztosít a termékekhez, szolgáltatásokhoz, elérhető, megfelelő árakat biztosít. Ezért a fogyasztókra kell összpontosítanunk, illetve arra, hogy hogyan kell megváltoztatnunk a struktúrákat, hogy jobban működjön a piac. Például egy, egy jobb minőségű fogyasztói eredménytáblát kívánunk bevezetni. Támogatni kell a fogyasztót egyértelmű és tudományosan megalapozott információval, ugyanakkor gyors jogorvoslatot kell biztosítaniuk számukra, amely hatékony is ebben a kérdésben az elődöm munkájára szeretnék építeni, és megpróbálom a koherenciát biztosítani a verseny főigazgatósággal együttműködve. Az élelmiszerbiztonság kérdésében célom az, hogy a jogalkotás megfelelő egyensúlyt alakítson ki a magas biztonság és fogyasztói információ, valamint a költséghatékonyság, átláthatóság és a konszenzus kialakítása között. A élelmiszeripar a legnagyobb gyártó, a legnagyobb munkáltató és vezető az innováció területén is Európában is. Nagyon fontos, hogy az ipar előre mozduljon, és itt az a nem megfelelő standardok semmiképpen nem hozhatnak semmilyen segítséget. A jelenlegi standardok alapvető követelményeket jelentenek ahhoz, hogy a belső piac megfelelően működjön és ez mind az 500 millió fogyasztó, illetve az élelmiszeripar érdekeit is szolgálja. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a megfelelő standardok, megfelelő szabványok előre mozdítják az innovációt, illetve az egészségügyi eh, biztonsági követelmények eh, területén is előremozdulást mutatnak. Az állategészségügy szintén rendkívül fontos érték, és úgy gondolom, hogy az állatok eh, számára is előnyt kell, hogy hozanak a jelenlegi szabályok. Továbbá egy jelentést kívánok készíteni az állatok szállítására vonatkozóan, és itt az elnök félbeszakítja a hozzászólót. Your main message. Köszönjük, Dali úr, köszönjük. Úgy gondolom, hogy a fő üzenetet megkaptuk. Nagyon köszönöm Először hallom ezt a nyelvet ilyen hosszan, úgyhogy ez csodálatos élmény volt, ezért adtam plusz egy percet önnek. Köszönöm szépen, akkor a koordinátorokkal kezdjük. Péter Lize, néppárt. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos jelölt úr, nagyon szépen köszönjük a bevezetőjét. Azt hiszem rámutatott, hogy szakértő, és az egészségügy területén is sok mindent fel tud már mutatni. Én a páciensek szerepéről szeretnék kérdezni az Európai Unióban. Az írásos válaszokban rámutatott, hogy független beteg támogató csoportokat akar létrehozni a Health Action programban. Erről szeretnénk többet tudni, hiszen így is nagyon kevés a pénz ezen a területen. Milyen elképzelése van erről? A második kérdés a páciensek gyógyszerekhez való hozzáférését illeti. Ferhajgen úrral már egyeztettek egy ezügyben, de a jelenlegi helyzetben nem kapunk ellenőrzött információkat sem, úgyhogy nagyon nagyon nagyon nehéz a helyzet. Hogy kaphatnak független információt? Ön el tudja képzelni, hogy a Ferhajgen javaslatot úgy átdolgozunk közösen, hogy független információ jogot állítsuk a központnak. Köszönöm szépen. As far as, as patient groups. Ami a páciens csoportokat illeti, úgy gondolom, hogy minnyáján egyetérthetünk, hogy ezek nagyon fontosak a visszajelzés szempontjából, illetve az összehangolt erőfeszítések szempontjából a tájékoztatás területén. A döntéshozatali folyamatban a páciensek szempontjait vesszük figyelembe. Így aztán kötelezettségünk azt mondanám, hogy biztosítsuk, hogy a pácienseket megfelelően támogassuk. Egyetértek önnel, megint csak a költségvetés állít a központban, és az egészségügyi költségvetés úgy tűnik nem túl nagy. Igen nagy a nyomás a költségvetésen és a csoportok finanszírozásán. Így aztán új ötletekkel kell előállnunk, hogy hogyan kereshetünk finanszírozási módokat. Szívesen várom az elképzeléseiket ez ügyben, és talán a saját tapasztalataimat is hasznosíthatom ez ügyben, hogy az ilyenfajta projekteket hogyan lehet megvalósítani a fogyasztóvédelmi és a páciensvédelmi csoportok esetében. Feltéve, hogy biztosítjuk a függetlenségüket. Ez azért eltalt egy darabig talán, hogy olyan rendszereket építünk ki, ahol az alapok, amelyek a pácienscsoportokhoz eljutnak, nem közvetlenül az iparból érkeznek, hanem bizonyos rendszereken keresztül, amelyeket majd együtt építünk ki, akkor azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban együtt aktívan, együtt tudunk működni hiszen az önök támogatását is érvezzük, és az önök ötleteit is várjuk. Köszönöm! Ja, vielen Dank, das war... Köszönöm. Köszönöm szépen! Ez egy nagyon precíz válasz volt, két percben. Nyilván a pácienseknek juttatott információkat, illetve nem tud kitérni. Tehát milyen változtatásokat akar módosítani Ferhajgan úr javaslatán? Köszönöm. Sorry, I couldn't cover all. Elnézést. Nem tudtam minden kérdésére kitérni, de a beteg, beteg tájékoztatás kapcsán szerintem az a farmakológiai csomag, amely három fő elemből áll, a csalás elleni harc, a farmakovigilancia és a betegtájékoztatás rendkívül fontos. Mind a három elem. Ebből kettő nem is ellentmondásos, és azt javaslom, hogy a, a két problémamentessel haladjunk minél gyorsabban tovább, és a beteg tájékoztatást is vigyük tovább. Az, hogy a farma, a gyógyszeripar bekerült az egészségügyi tárca hatáskörébe, azt jelenti, hogy szerintem újra kell értékelnünk a csomag egészét, beleértve a tájékoztatást is, és a betegek szempontjából kell erősíteni ezeket a javaslatokat, ezt a vetületét kell erősíteni, és ehhez persze tárgyalni kell önökkel. Önök, tudom persze, hogy önök is tárgyalnak a kérdésekről, az egész csomagról a parlamentben, és nagy figyelemmel kísérem az önök mondandóját is minden témákban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Linda McKeven a következő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a válaszokat is. Említette az embereket, az európai polgárok fontosságát a bevezetőjében. Mi itt ülünk, a webstreamen figyelik a polgárok, hogy miről tárgyalunk, a szocialista frakció pedig igyekezett a közvélemény kérdéseit is megfogalmazni. Az alkohol, a dohányzás, állatszállítás, a kövérség, elhízás elleni harc, Minden olyan kérdések, amelyek foglalkoztatják az európai közvéleményt. Mi lesz az ön prioritása? Mi lesz az ön öröksége az öt év után? hogy olyan biztos beszélnek majd öt évvel, aki kemény volt a dohányozás elleni harcban, az, egész, az állategészségügyben, mi az, az örökség, amit öt év múlva magamat szeretne hagyni majd? I will be the commissioner who will be tough on all these issues. Én leszek az a biztos, aki kemény kézzel kezeli majd ezeket a kérdéseket, hiszen ahogyan a beszédemben is elmondtam, ezek azok, amelyek szenvedést okoznak, halált okoznak, illetve kórházi ápolást okoznak, és ez az állampolgárok millióit érinti. Ugyanakkor azt szeretném, hogyha arra emlékeznének majd, hogy ezt a vitát elhoztam az iskolákba, illetve a közvélemény elé. Hiszen egy olyan kérdésről van szó, amely amely a döntéseket meghatározza, és ezért a, az információszolgáltatás a képzés területén és az oktatás területén is nagyon fontos. Információt kell nyújtat, nyújtani az állampolgároknak, tanítani kell őket, tehát szolgáltassunk információt nekik, és aztán hagyjuk, hogy döntsenek. Ebből jön majd a további kérdések megoldása, mint például a címkézés, és így, és így tovább. Az alapvető kérdés azonban az információ, az oktatás a gyermekeinket kell tájékoztatni, és ez az elsődleges célunk. El kell mondani, hogy a dohányzás milyen károkat okoz, illetve az alkohollal való visszaélés mit jelent, hogy mit kell enni, hogy hogyan kerüljük el az elhízást, hogyan éljünk jobb minőségű életet. Ezekre kell odafigyelni, a zsiradékok, illetve a cukorfogyasztása, valamint a mozgás fontosságára, tehát a gyermekeinket kell oktatni. Biztos jelölt úr. De elég -e a tájékoztatás? Hiszen korábban is tájékoztatok az embereket a dohány meg az alkohol hát, veszélyességéről már régóta, de hol lehet tovább lépni? Sokan azt mondják, hogy, hogy a gondoskodó állam kéne, hogy, hogy erről szóljon. Milyen konkrét tevékenységekkel lehet erősíteni ezt a tájékoztatást? A tájékoztatni kell az állampolgárokat, és ez nem csak a gondoskodó állam feladata. Ebben a kontextusban nem arról van szó, hogy instrukciókat kívánok adni az állampolgároknak arra vonatkozóan, hogy hogyan éljenek, hanem a tájékoztatásra helyezném a hangsúlyt. Illetve a legjobb gyakorlatot kívánom megosztani, napvilágra hozni, és megpróbálni ezeket összefogni, illetve a tagállamok napi gyakorlatába beleilleszteni. Ehhez egy programra van szükség, lépésekre van szükség, illetve természetesen anyagi erőforrásokra. Ide mindig visszatérünk. Ha azt akarjuk, hogy ezek a dolgok valóban megvalósuljanak, és akkor nem elég az, hogy panaszkodunk, hogy nem történik elég dolog ezen a területen, hanem a megfelelő forrásokat kell biztosítani. Az egészségügyi rendszer nagyon költséges, azonban nagyon fontos, hogy a prevencióra helyezzük a hangsúlyt, illetve a tájékoztatásra, az oktatásra, és akkor eredményeket érhetünk el. Köszönöm szépen! Corinne Lepage a következő kérdező. Monsieur le commissaire euh, désigné, vous avez dit tout à l'heure l'importance... Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos előtt úr. Ön említette, hogy a megelőzést nagyon fontosnak tartja. Én ezt fontosnak tartom és üdvözlöm, mert nem láttam az írásos válaszaiban. Természetesen az egészségügy keretébe tartozik a helyes táplálkozás is. Ön a genetikusan módosított élelmiszerek dossziéját is megörökölte. A döntésünket arra kell alapoznunk, hogy jó információt kapunk. Persze vannak itt bizonytalanságok, nem tudjuk az új technológiák hosszú távú hatásait. Az Európai biztonsági Ügynökség, amely tanulmányt végzett a GMO-król, ezt a tanulmányt nagyon sokan kritizálták. Azt mondják, hogy nem elég független az ügynökség. Erre kitűnő példákat láttunk mostanában a sajtóban. A kérdésem tehát az, hogy érdek összeütközéseket hogyan kíván megakadályozni ezekben a tanulmányokban. Tehát, hogyha vannak bizonytalanságok, mint ahogy ez történt 2008-ban is. Köszönöm. The basis. Az alapja a döntéseknek etéren a, az élelmiszeripari normákra vonatkozó tanácsokban az, egész, az élelmiszerbiztonság és egészségügy teljes ágazatában tudományos alapokon kell álljon, tudományos információ és tájékoztatás kell legyen. Ez rendkívül fontossá teszi azt, hogy, hogy független legyen ez a, ez, ez a tudományos alap. Mert hogyha a döntéseinket e, erre alapozzuk, akkor azt tudnunk kell, hogy ez teljesen teljes mértében objektív tudományos vizsgálódás eredménye ez a döntési alap. A szolgálataim révén biztosítani kívánom, hogy minden tájékoztatás, minden értékelés és vizsgálati eredmény független lesz, független forrásból érkezik, és megvizsgáljuk annak lehetőségét is, hogy létrehozzunk rendszeres felülvizsgálati eljárásokat is, hogy függetlenek-e ezek az ügynökségek, a függetlenségüket mérlegelendő. Merci, monsieur le commissaire, pour cette réponse, mais les OGM... Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. De a GMO értékelés az ipar által szolgáltatott adatok alapján történik. Annak ellenére, hogy az irányelv más mond ki. Az a néhány teszt, amit független szervezetek folytattak, azt sugalja, hogy még kiegészítő vizsgálatokra van szükség Szeretnénk, hogyha ezt független szervezetek végeznék. Ön garantálná az ezekből a tanulmányokból származó információkhoz való hozzáférést? Azt hiszem, hogy ez a demokráciának része lenne. I believe... Úgy hiszem, mivel ez az információ hatással van egy sor kérdésre, sor döntésre, és büszkék vagyunk arra, hogy demokratikus alapokon működünk, és az érintetekkel konzultálunk döntéseinkről, ezért úgy gondolom, hogy a független felülvizsgálat struktúráinak kell működnie, bármilyen döntést is hozunk, olyan, és úgy vélem, úgy hiszem, hogy az ilyen döntések felülvizsgálata is fontos lehet. Bízzanak bennem, arra törekszem, hogy sokkal mélyebben vizsgálódjunk, majd munkám során, már amennyiben jóvá hagyják a biztosi kinevezésemet, és bízom abban, hogy igen, körültekintően kell vizsgálódnunk, és megfelelő információra alapozva kell a szakpolitikai döntéseinket meghoznunk. Mikhail. Köszönöm. Mihály Tramopulosz a következő kérdező. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos jelölt úr. Szükségünk van egy új átdolgozott irányelvre az állatok szállítása területén. Ezen kívül új jogszabályokra van szükségünk ahhoz, hogy az európai piacon ne jelenhessenek meg klónozott állatok. Mit fog ezügyben tenni. Ami a GMO-kat illeti. Persze, hogy foglalkoztat mindenkit, hiszen vannak olyan tanulmányok is, hogy az lenne a céljuk, az lenne a célja a bizottságnak most, hogy az állampolgárokat ne védje ezektől az élelmiszerektől. Ön mit akar tenni? A GMO-knak ismert a hatása a biodiverzitásra ismert arra, hogy mi a hatásuk, ha bekerülnek a piacra. Ön hogyan fog elkerülni a veszélyeket és megakadályozni ezeket? Köszönöm. I tend to... Hajlok arra, hogy egyet értsek önnel, és a, a felkészülésem során az elmúlt hetekben szerzett információm is arra utalt, hogy valóban fragmentáció, szétaprazódás érzékelhető ezen a területen. És az élelmiszeripari irányelvben a klónozott állatok élelmezésének kérdése valóban felmerült, és maga a klónozáson túl, az állatok klónozásán túl az is megvizsgálandó, hogy milyen hatással lehet az állampolgárokra. Hasznos-e vagy sem. Mindennek fényében, még egyszer le kell szögeznem, hogy csak néhány hete vagyok jelölt erre a tárcára, úgyhogy ezekkel a témákkal még mélyebben kell foglalkoznom. Tehát nem mondhatom azt most, hogy tudatában vagyok az összes lehetséges megoldásnak minden részletkérdésben, de értékelésem szerint az lehet egy megoldás, hogy egy konkrét értékelést készítünk a klónozás kérdésköréről, és akkor ennek alapján egy jelentést felállunk elő. Már a szolgálataimmal tárgyalásban vagyok erről, úgy hiszem egy éven belül egy konkrét tematikus jelentést készíthetünk a klónozás jelenségéről, témájáról, és ezt a parlamenttel, önökkel meg tudjuk majd vitatni. Eh, Én nem hiszem, hogy a GMO-kkal kapcsolatban választ adott volna, és nem veszi figyelembe, hogy az állampolgárok többsége ellenzi a genetikusan módosított élelmiszereket. Akkor hogyan tehetnének tájékozott választást, hogyha olyan állatok érkeznek a piacra, akik klónozottak, vagy GMO kezeltek. Ön, amit kérdeztem az előbb, arra mi a válasza? Figyelembe veszi a környezetvédelmet, a biodiverzitást? És természetesen az eredetet nagyon fontos megjelölni, különösen a GMO-k esetében. I do understand. Tudom, hogy folyik vita ilyen jellegű kérdésekről, és van egy olyan igény, egy elmozdulás a, a parlament részéről is, egy olyan igény, hogy címkézzék a GMO tartalmú élelmiszereket külön ilyen jellegűen. Ehelyett annyit mondhatok, hogy aktívan végig fogom gondolni ennek a kérdéskörnek minden egyes lehetséges vetületét, meg fogom vitatni a megfelelő fórumokon, és az is természetes, hogy önökkel is folyamatosan kapcsolatot tartok ezen kérdések értékelése vitája során. Nem gondolom azt, hogy ennek a nagyon átfogó, sokrétű kérdésnek a megoldása egyszerű volna. Hiszen nem csak arról van szó, hogy mit fogyasztunk el, hanem ez ennek kiadása van nemzetközi kapcsolatrendszerünkre, az jövőben élelmiszerbiztonságra. Nagyon-nagyon sok kérdéshez, fontos kérdéshez kapcsolódik ez a sokrétű jelentés. Úgy nem lehet egyszerű választ adni rá, mindenképpen további erőfeszítésre lesz szükség, hogy feltárjuk a lehetséges megoldásokat. Elnök, köszönöm szépen, Maria Lotár. Uh, Örömmel hallgattam a bevezetőjét, itt a fogyasztóra, illetve a betegekre összpontosított az egészségügy területén. Egy későbbiekben pedig azt mondta, hogy a beteginformációs irányelvet szétválasztaná a gyógyszeri csomagtól. Most az Európai Gyógyszerügynökségér is felelős lesz. Hogyan kíván egyensúlyt tartani az Európai Uniós, Unióban levő betegek, illetve a gyógyszeripar között. Itt a kereskedelmi egyensúlyra gondolok, illetve arra, hogy az európai kutatásban hatalmas összegeket fordítanak. Said in my opening remark. Már mondtam a bevezetőmben, a páciensek élveznek elsőbséget. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez ellentmondana annak, hogy elkötelezzem magam, hogy a gyógyszeripar versenyképes maradjon. A páciensek érdekei attól is fognak, hogy gazdaságos, nyereséges és versenyképes legyen a gyógyszeriparunk. Nem tudunk további kúrákat kifejleszteni, gyógyszereket, hogyha nem kapunk elég pénzt, ami arra szükséges, hogy beruházásokat végezzünk a kutatás, a modernizáció és a fejlesztés területén. Így aztán a farma csomag támogatása és a betegek érdekének képviselete egy időben nem zárja ki egymást. Ez egy portfólióba kerül, úgyhogy most lehetőségünk nyílik arra, hogy sokkal jobban összefonjuk ezt a két témát. Ehhez azonban hangsúlyoznunk kell, hogy a farmacsomagot sokkal jobban előtérbe helyezzük. Az a célunk, hogy elősegítse, hogy a pácienseket állítsa központba, ez a csomag is. Én úgy gondolom, hogy a páciensek ellátásának nagyon sok aspektusa van, és nagyon fontos. Természetesen a farma csomaggal is úgy bánunk majd, hogy biztosítsuk, hogy a páciensek megfelelő tájékoztatást kapjanak, ne kényszerítsék őket semmire. És hogy megfelelő részesedést kapjon mindenféle politikában. Eine Nachfrage, vielen Dank. Úton követő kérdést nem kért a képviselő, úgyhogy Kartika Liotár a következő kérdező. Dank wel, welkom eh, meneer Dali. Um, ehm, het Europees Köszönöm szépen. Üdvözlöm, Dali úr. Az Európai Parlament rámutatott már a bizottságnál, több alkalommal, hogy az állatklónozás ellen irányelvre lenne szükség. Már 2008-ban is azt mondták, hogy be akarják tiltani klónozott állatokból származott hústermékek forgalmazását az Európai Unióban. De ha a bizottság nem tesz semmit, akkor hogyan köthetnénk kompromisszumot a tanács és a parlament között? Ha nincs ilyen kompromisszum, kompromisszum ez azt jelenti, hogy marad ez a kérdés, és ugyanez igaz a nanotechnológiákra is. Ezzel kapcsolatban sem született döntés. A kérdésem az, mikor látunk majd javaslatot a bizottság részéről? Köszönöm. As I have said... Ahogy korábban már kifejtettem, a klónozás kérdésében azt reméljük, hogy egy éven belül előállhatunk egy átfogó jelentéssel, mely feltárja majd, hogy a klónozással kapcsolatban milyen megoldásokat hozhatunk. Hogy ön is mondotta, és egyet is értek önnel, lépnünk kell. Hiszen a bizonytalanság a legrosszabb, ami, amit kelthetünk, ezt mindenképpen el kell kerülnünk. Ez rossz az, a, a, a gyáraknak, a ter, az ágazatnak, a fogyasztóknak, a belső piac egészének ártalmas, tehát olyan nem működik, egy, olyan nincs, hogy egy, egy belső piac bizonytalan meg erős egyszerre. A bizonytalanságra nem föl kell lépni. Ehhez lépnünk kell, együtt kell működnünk, képesek kell legyünk arra, hogy megértsük egyrészt az összes érintett álláspontját, és aztán meghatározzuk azokat a szükséges megoldásokat, melyek nézetünk szerint hosszú távon a legkedvezőbb megoldást hozzák mindenki számára. Senki sem fogja föladni az álláspontját egyik napról a másikra, látnunk kell, mit várnak az állampolgáraink, mi a hosszú távú érdek állampolgárainknak, és ez rendkívül szorosan együtt kell működnünk. Erre kötelezettséget vállalok, hogy én és a szolgálataim önökkel szorosan együttműködnek e megoldások kidolgozásában, és azt is ígérhetem, hogy együtt fogok működni önökkel az egész folyamatban Záró szóként engedjék meg, hogy a felkészülésem során az elmúlt hetekben volt alkalmam találkozni némelyik, néhányukkal. És ö, nagy hatása volt rám az a mély tudás, az a, az a koncentrált, felkészült tudás, amelyen rendelkeznek, és ez ö, igazolja az önök választóinak várakozásait. És úgy vélem, hogy ez lehetővé teszi, hogy javítsuk az állampolgárok életszínvonalát, megoldjuk a problémáikat, és ez a ház, a parlament bír ezzel a tudással az önök révén, merre támaszkodva én is elő tudom segíteni a munkám során egy cél megvalósulását. Ja, u heeft het in uw antwoord over patiënten, maar ik... Igen a válaszában említette a betegeket, de én önre kérdeztem rá, önökre, a bizottság mikor fog specifikus javaslatot tenni az állatklónozás ellen. A következő lenne a kérdésem. Hogyha az európai fogyasztók nem akarnak klónozott állathúst, akkor hogyan biztosítja ennek a kérdésnek a prioritását? Köszönöm. I don't believe I... Nem hiszem, hogy említettem a betegeket, említettem volna. Azt említettem, hogy mi mit teszünk. Lehet, hogy itt félrement, amit mondtam. Azt mondtam, hogy mi mit fogunk tenni a bizottság részéről. Azt ígértem, hogy a klónozott állatok ügyében egy jelentést készítünk, amely felvázolja a megoldási lehetőségeket. Az pedig, hogy mit akarnak az állampolgárok, és mi a kereskedelem érdeke, mik a követelései. Hát az első az ember úgy hiszem a fogyasztó érdekeikkel a homloktérbe helyezni, azzal kell főleg foglalkoznunk. Nem akarok most nem akarok érzemekbe keveredni, tudományosan fel kell mérni, hogy kinek mi az igénye. Nem lehet előítéletek alapján döntéseket hozni, tényekre alapozva lehet csak dönteni. Először tehát a tényeket kell feltárni, beleértve az igényekre vonatkozó tényeket. Valószínűleg helytállóz, amit mond, de még egyszer mondom, objektív tényekre van szükség és ha ezek megvannak, akkor a döntéseket úgy hozzuk meg, hogy az emberek javát szolgálja. Tak, formand. Jeg vil gerne spørge den kommende kommissær om forbrugerbeskyttelse i EU. Köszönöm szépen. A kérdésem pedig a következő. A fogyasztóvédelemre szeretnék rákérdezni, illetve konkrétan a hormonrendszert érintő kérdésekre, azokra az anyagokra, amelyek akár kis mennyiségben is befolyásolják a hormonrendszert, hormonrendszer működését. Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy kíván-e tenni valamit az ilyen endokrin anyagok használata ellen. Következő kérdésem pedig az, hogy úgy gondolja-e, a tagállamok képesek lesznek arra, lehetőség nyílik majd arra, hogy magasabb szintű szabványokat vezessenek be, és bizonyos veszélyes anyagokat betiltsanak. Az a fogyasztók egészsége olyan terület lehet-e, ahol a tagállamok további lépéseket hoznak, tehát meghaladják az Európai Uniós szintűs döntést? Készen áll erre. I believe that, uh... Úgy hiszem, a hormonokkal kezelt állatokat nem lehet importálni az Európai Unióba. Ez kell legyen az alapelv, ez a szakpolitika, amelyet fenn is tartunk, és ezt az elvet meg is védjük. Minden eszközzel nemzetközi fórumokon is. Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy megengedjük egyes országoknak, hogy magasabb szintű normákat vezessenek be, mint az európai a közösségi harmonizált rendszerek, ez nagyon veszélyes út lenne, legalábbis úgy hiszem, ha csak meg nem győznek az ellenkezőjéről. Ez kockázatos, mert, mert hatalmas vihart keltene a nemzetközi piacokon. A piacnak, a nemzetközi piacnak megvannak az előnyei a fogyasztó számára is. Nem csak a gazdasági szereplőknek fontos a piac fenntartása, hanem a fogyasztók számára is hasznos ez. És az is feladatunk tehát, hogy a belső piacot ö, sértetlenül megőrizzük a döntéseink során. Zusatzfrage? kérdés? Ja, altså hvis det er tilfældet, så vil det jo for nogle landes vedkommende engang... Igen, köszönöm szépen. Nos, ebben az esetben bizonyos országokban mi is fog történni. Az a helyzet alakul majd ki, hogy nem megfelelő irányba haladunk, és így alássuk a fogyasztóvédelmet, hiszen bizonyos országokban magasabb lesz a fogyasztóvédelem. De meg akarja akadályozni ezt a magasabb, véde, magasabb védelmi szintet? Hát azt hiszem, hogy nem értünk egyet minden kérdésben, nem mindenki fog egyet érteni, azzal, hogy Európában mindenütt magasabb szintű fogyasztóvédelem alakuljon ki. Ezért vannak jobb gyakorlatok bizonyos országokban. Én azt fogom erőltetni, hogy mindenhol magas szintű védelem érvényesüljön. Mert vagy van védelem, vagy nincs. Egészségügyben a kérdés az tehát, hogy mi a megfelelő szintű védelem, amelyhez ragaszkodnunk kell, mely az állampolgárok számára biztosítandó. Tehát egy megfelelő, korrekt szintű védelem kell fennálljon, amely elég magas szintű ahhoz, hogy valóban védelmet nyújtson. Tehát lehet, hogy növekedni. Lehet, hogy nem kialakul egy, egy kétszintű helyzet. Nem engedhető meg az, hogy az egészségükben kétféle vagy többféle mérce érvényesüljön, többféle norma. Egységesnek kell lennünk, ahhoz kell ragaszkodnunk, hogy biztosítsuk itt is, meg más kérdésekben is, hogy azok a szintek, azok az egységes sztenderdek és normák, amelyeket biztosítunk, megfelelő szintűek és alkalmazhatóak, alkalmazottak minden országban. Második kérdéskörünket nyitjuk meg, Renáta Zommer az első kérdező. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Dali úr, a fogyasztó saját maga szabhassa meg, hogy hogyan éli az életét. Ebben igaza van nagyon jó élelmiszerinformációhoz van erre szüksége ahhoz, hogy célzottan tudjon vásárolni. De a jogszabályok hogyan mutathatnának arra, hogy képezzük, tájékoztassuk a választókat, tilalmakkal, tájékoztatókkal, reklámokkal, ez végre egy egészséges életstílust fog megcélozni? Ön mit gondol erről a kérdésről? hiszen nem képes már a fogyasztó saját maga dönteni, a bizottság kell, hogy döntsön helyette. Másodszorban a tudományos alap gyakran hiányzik a jogszabályokból a tudományos küszöbérték, tudományos adatok, és gyakran egyáltalán nem veszik figyelembe a tudományos adatokat. Ön szerint ez változni fog? I didn't get the second question. Nem egészen értettem a második kérdését sajnos. I believe that, uh, Az első kérdést illetően úgy, ért, úgy gondolom, és ez a személyes véleményem, hogy én nem akarom megszabni az európai fogyasztóknak, hogy mit egyenek, de meg akarom mondani, hogy mit esznek. Ez az egész elképzelés lényege. Ezért vagyunk itt. Itt kell előre haladnunk. Azért, hogy felruházzuk az állampolgárainkat azzal, hogy megfelelő döntést hozhassanak, ha elég tájékoztatást kapnak. Azt, hogy egy kis cukorkára mennyi tájékoztatást lehet ráírni, ez egy másik kérdés, de Itt kell majd okosnak lennünk. De az a célkitűzés, hogy a fogyasztót tájékoztatnunk kell. Ez alapvető fontosságú. Ha ezt nem tesszük meg, akkor miféle döntést hozhatna? Hogyha nem tud a dolgokról, ha nem tudja, hogy mit tartalmaz egy élelmiszer, hogy jó-e neki, de nem akarom megmondani nekik, hogy mi a jó számukra, vagy mi a rossz azt akarom, hogy önállóan döntsenek. Mi jó, mi rossz számukra. De az Isten szerelmére meg kell nekik mondanunk, hogy mit esznek, hogy mit tartalmaz az élelmiszer, hogy önállóan dönthessenek. Úgy gondolom, hogy ez a kapacitás, ez a fogyasztókat képessé teszi arra, hogy döntsenek a piacról, a politikákról, nagyon sok millió mikrodöntést hoznak az emberek napi szinten. És én úgy gondolom, hogy én szívesen állok az élükre, hogy legyenek tájékozottanak, legyenek hatással az állati jólétre, a klímaváltozásra és minden politikánkra. Äh, Köszönöm szépen. Utókérdés, második kérdésem. A probléma az a jogszabályokkal szemben, a főtétkársággal kapcsolatban, hogy gyakran hiányzik a tudományos háttér. Itt feltételezésekről hallunk, a küszöbértékeket adhok módon szabják meg, például a kalóriatartalmat illetően. Ezek politikai javaslatok, politikailag akarnak valamit elérni velük. Nem azt akarják, hogy a fogyasztó egészségesen éljen. De ha a tudomány azt mondja, hogy valami nem lehetséges, vagy nincs valaminek tudományos háttere, akkor ezt másképp kell tenni. Ön mit gondol? Tényleg politikai okoknál fogva küszöbértékeket megszabni, akkor is, ha a tudomány ennek ellentmond, akkor ön mit akar tenni? Well, I want to make a statement. Nos, itt egy egyértelműen szeretnék fogalmazni. Hosszú távra tekintek, és az európai fogyasztókat hosszú távon kívánom ö, szolgálni. Ez a politikai irányvonal is minden általam hozott döntésnek, ez az egy politikai okára hátterében. Vannak más érdekek, vannak ö, perifériás ö, érdekek, azonban ez sosem lehet politikai érv. mindenkinek részt kell vennie ebben a párbeszédben, és minden érdeket figyelembe kell venni. Mindent fontolóra kell venni, és csak így hozhatunk végleges döntést, azonban a prioritásoknak a helyükön kell lenniük, és az én prioritásom, és ezt ismét és ismét hangsúlyozom, az én prioritásom az, hogy az európai állampolgárok hosszú távon jól éljenek. Köszönöm, Dagmarod Berend. Köszönöm, Dali úr. A tagállamokról ismeretes, hogy nagyon szigorúan veszik az egészségügyi politikára gyakorolt közösségi befolyást. A tagállamok nem fogadják el az egészségügyi politikai európai közösségi befogást. Az EU politikákban az, egészség, az élelmiszerhigiénia, a farmakovigilancia és a betegtájékoztatás területén érzékelhető az ellenállás a tagállamok részéről. Öndali úr hogyan biztosítja azt, hogy magas szintű egészségügyi védelem valósuljon meg, szemben, akár ellenére a tanács ellenállásának és a passzivitásának, hogyan fogja használni befolyását, mint volt egészségügyminiszter, emlékszik a saját szerepére, amikor a tanácsban, mint egészségügyminiszter a többi kollégával tárgyalt, hogyan fogja csökkenteni ezeket a különbségeket a tagállamban új posztján. A karrierem során nagyon sok jogszabály kialakításában részt vettem, és nagyon sok jogszabály életre keltésében részt vettem a parlamenti munkám során, azonban semmi, semmilyen jogszabály nem ér semmit papíron, hogyha nem valósul meg. Ezért nagyon fontos, hogy a papíron megszületett jogszabályok meg is valósuljanak. Itt amikor jogszabályt hozunk létre, mindenképpen figyelembe kell venni a megvalósítás lehetőségét. Hogyan fog megvalósulni? Véleményem szerint ez egy olyan kérdés, amelyre választ kell adni már egy jogszabály hatástanulmánya során is. Tehát a gyakorlati kérdésekre, a gyakorlatilag megvalósítható-e az adott jogszabály. Ez rendkívül fontos, mert ahogyan Ruth Berent asszony is mondja, a tagállamok nem teljesítik az Európai Unió jogszabályokat, uniós jogszabályokat, tehát meg kell győződni arról, hogy ezek valóban megvalósulnak, ezeknek a lehetőségét meg kell vizsgálni. Ugyanakkor együtt kell működni a tagállamokkal, és meg kell bizonyosodni arról, hogy lehetőségük nyílik arra, hogy valóban megvalósítsák az általunk hozott jogszabályokat. Azt hiszem, hogy a jövőbeli eszmecserek során fogunk majd erről beszélni, figyelembe véve a másik oldalt is. Az a véleményem, hogy a tagállamok ilyen jellegű kapacitását is növelnünk kell, ezt kell elősegíteni. Néha arról van szó, hogy mit akarnak megvalósítani, mi az, amit nem akarnak megvalósítani a tagállamok. Mindenképpen a prioritásokról van szó, és meg kell győzni a, arról a tagállamokat, hogy megfelelő prioritásokat állítsanak föl. Itt a humán erőforrás, illetve a kapacitás kérdése kerül előtérbe. Dali úr, abszolút egyetértek azzal, hogy a végrehajtást fontos, de kicsit túl gyorsan szaladt előre. Gyorsabb lehetünk a jogalkotásban és a jövőben, de csak akkor tudunk végrehajtani valamit, ha már a törvény meghozatott. Ugyanakkor a tagállamok nem értenek azzal együtt, hogy az európai szinten jogalkotás szülessen, blokkolják az európai jogszabályokat, gyengítik azokat, alássák. Hogyan lesz ön erős biztosként képes arra, hogy akár, akár ösztökéje megcsapkodja a tagállamokat, hogy képesek legyenek elfogadni az európai közösségi jogalkotás. Jelenleg nincs közösségi európai egészségvédelem. Hogyan tud erőteljesen föllépni annak érdekében, hogy legyen ilyen? I will be strong. Nos, erős leszek. And uh, again, I believe that if one goes... Uh... Úgy gondolom, hogyha a múltamat vesszük alapul, megnézzük, hogy a saját országomban milyen feladatokat töltöttem be, akkor látható, hogy erős tudok lenni. Néha azért kritizáltak, mert túlságosan erős voltam, különösen akkor, amikor a reformokat próbáltam végigvinni. Ez azonban a valóság, mindenképpen ö, olyasmit kívánunk tenni, amelyet érdemes megvalósítani. Hiszek, ha hiszek abban, amit teszünk, akkor minden energiámmal támogatni fogom azt az adott irányvonalat. Erős bizottság, erős bizottság, erős biztos, erős biztos erre van szükségünk. Anna Maria Koreca Bild. Köszönöm szépen. Dali úr. Örülök, hogy azt hallom, hogy elkötelezte magát a fogyasztók szabad választása mellett, és hogy erős kező lesz a tagállamokkal. Én a címkézéssel kapcsolatos szabályzással kérdeznék. Ön hogyan fogja összeegyeztetni azt, hogy egyszerű, érthető információt adjon, és ugyanakkor védje a kis és középvállalkozásokat, amelyek számára ez extra költség. Hogyan és ön milyen harmonizáció szintet vél megvalósítani? A hatos és a hetes fejezet kötelező nemzeti ellátásról beszél, és önkéntes nemzeti tervekről. Szerintünk ez összezavarja a fogyasztókat, szétforgácsolja a belső piacot, és eltorzítja a versenyképességet. Ön mennyire lesz erőskező a tagállamokkal, hogy ne tudják eltorzítani a piacot, és ne kevésbé védjék a fogyasztókat? Köszönöm. I do understand the issues. Értem, hogy milyen kérdések forognak kockán, illetve milyen követelményeket támasztunk a gazdaság szereplőivel szemben, hogy megfeleljenek az általunk támasztott követelményeknek. Információt kell szolgáltatniuk a fogyasztóknak, ez rendkívül fontos, és itt a szabályoknak meg kell felelni, minden döntésünket ez kell, hogy vezérelje. Ami a kis és középvállalkozásokat illeti, szemben a nagyobb vállalkozásokkal. Nos, úgy érzem, hogy már jelenleg is érvényesül a rugalmasság a különböző jogszabályokban. Úgy érzem, hogy ezt továbbra is így kell folytatni, meg kell őrizni ezt a rugalmasságot, hiszen nem áll érdekünkben az, hogy olyan politikákat érvényesítsünk, amelyek a kis és középvállalkozásokat hátrányosan érintik, hiszen ezek a vállalkozások rendkívül fontosak a gazdaság számára. Azonban az információs szabványoknak is meg kell felelni, tehát megfelelő szintű tájékoztatást kell nyújtani az állampolgároknak. Ezért a tagállamok, illetve a különböző rendszerek, önkéntes rendszerek, az eltérések a tagállamok között olyan kérdések, amelyeket kezelnünk kell, meg kell próbálnunk az egyenlőtlenséget, illetve a különbségeket, különbségeket kiegyenlíteni. Néha lassabban kell haladni, annak érdekében, hogy bizonyos célokat megvalósítsunk, nem lehet hirtelen és egyszerre megoldást biztosítani különböző javaslatok területén. Ismét itt azt mondhatom, hogy a tapasztalatom azt mutatja, hogy a fokozatosság meghozza gyümölcsét. Ez lehet tehát az a megközelítés, amely révén elérhetjük a végső célunkat. Meg kell győznünk az embereket arról, hogy ez az ő érdekükben történik. Thank you for your very... Köszönöm szépen az igen kiegyensúlyozott válaszát. Egy másik ellentmondásos kérdés. Az eredet szerinti címkézés. Azt mutatják a felmérések, hogy az állampolgárok ezt szeretnék, de az ipar másképp gondolja. Önkötelező vagy önkéntes eredet megjelölés címkézés szeretne. Például a hús és a méz területén. Köszönöm. Well, I believe that the Nos, úgy érzem, hogy a jelenlegi helyzet a következőt mutatja. Az eredet szerinti címkézés, ugye az önáltal említett kivételekkel, tehát a hús, a hal például, alapvetően önkéntes rendszerről van szó, kivéve akkor, amikor félre vezethető a fogyasztó, ezekben az esetekben kötelező az eredet megjelölés. Jelenleg Ettől nem kívánunk elmozdulni, tehát meg kívánjuk őrizni ezt a rendszert. Öt év hosszú idő, ez alatt rengeteg munkát el lehet végezni, és remélem, hogy együtt fogunk majd dolgozni ebben a kérdésben is, mint más kérdésekben is. Ezek olyan kérdések, ahol meg kell határoznunk, mely programokkal szolgáltjuk legjobban az állampolgárokat, és ebben a kérdésben közösen kell majd előre mozdulnunk. Köszönöm szépen, Evelyn Gephardt a következő. Köszönöm. Dali úr, a, mi is, a, én vagyok a szolgáltatásokat felelős jelentéstevő, és ezzel kapcsolatban a fogyasztóvédelem és a társadalmi érdekek rendkívül fontosságúak a mi szempontunkból. A szakbizottságunkban a, nagyon aggódunk. Nem azért aggódunk, mert ön a biztos jelölt, amely a tárcáért felelős, hanem azért, mert szétforgácsolt a fogyasztóvédelem, a, a, a, a szolgáltatások ezen területen Bárnyi úr, Krózasszony, Tazsani úr, Szemeta úr, egy sor biztos felelős külön-külön ezért. Hogyan lehet tehát megfelelő koherenciát hozni a fogyasztóvédelmi politikába a szolgáltatások területén? Hogyan érhető el az egységesség? ön meg tudja határozni, hogy hogyan kívánja megszervezni munkáját az Európai Bizottságban, annak érdekében, hogy a szakpolitika, a fogyasztóvédelmi politika egységességét biztosítsa, és ki lesz felelős a koordinációért a bizottságon belül? I am the commissioner responsible for the Én vagyok akkor. Nos, én vagyok az a biztos, akinek koordinálnia kell a fogyasztóvédelmi kérdéseket, tehát meg kell győződnöm arról, hogy a tanácson belüli eszmecsere a fogyasztó védelmet is tartalmazza majd. Amikor a fragmentációról beszélünk, a szétaprózódásról, valóban különböző emberekkel dolgozunk együtt a bizottságban. Minden egyes tárcának van azonban fogyasztóvédelmi aspektusa. Először is a saját munkámat kell megszervezni, és meggyőződni arról, hogy a testület elő elé érkező javaslatok mindenképpen tartalmazzák a fogyasztóvédelmi aspektust, és ezeket figyelembe is vesszük. Tehát én leszek a fogyasztók őrzője a bizottságban természetesen nagyon sok területen fontos szerepet töltenek be a fogyasztók, például a pénzügyi tárcában is, vagy a belső piaccal kapcsolatos tárcában, esetleg a Redding asszony is fontos szerepet töltenek be ezek a kérdések. És ez helyes, hiszen ezáltal megbizonyosodunk arról, hogy a fogyasztók érdekeit előtérbe helyezzük, például a polgári jogszabályok területén. Ez így helyes. Koordinálnunk kell a különböző nézőpontokat, és hogyha ez sikerül, akkor nem aggódom. Természetesen ez nagyban függ attól, hogy hogyan dolgozunk, hogyan működünk együtt. Erős kezű kívánok lenni a koordináció területén, és nagyon remélem, hogy nagyon gyakran eljöhetek majd önökhöz, és hogyha úgy érzik majd, úgy látják, hogy nem végzem megfelelően a munkámat, akkor önökre hagyatkozom, megmondják majd nekem, hogy hol kell változtatnom a dolgokon. Köszönöm szépen, Dali úr. Nagyon szívesen hallottam, amit az imént mondott, és azt is remélem, hogy meg is valósul ez így. Még egy kérdést tennék fel. Barozu úrral is megállapodtak vajon nem e koordinációra? Mert két nappal ezelőtt Réding asszony meg, meghallgatása során ő nagyon világosan úgy fogalmazott, hogy ő úgy érzékeli, hogy ő bír koordinátori szereppel. Most ő lesz, vagy ön, mert hogy a, szerintem a fogyasztóvédelem az önkezében lehet, hogy jobb kezekben volna. know what I can say. Hát, csak annyit mondhatok, hogy Barozó úrral így egyeztettünk, amikor elmagyarázta, hogy a portfólióba mi tartozik. És biztos vagyok benne, hogy úgy lesz, hogy mondtam. Köszönöm, Kurt Lechner! Eh, Herr eh, Designierter Biztos jelölt úr. Az előző hozzászólásokban sok szó esett a fogyasztóvédelem területén az állam ellenőrzési szerepéről és az előírásokra. Én másképp tennem fel a kérdést. Ön szerint a versenyképesség hogyan biztosíthatná a fogyasztóvédelmet, és ön szerint mennyire lehet döntésképes a fogyasztó, bár erről már beszélt? hogy nem mindig a legolcsóbb terméket vegye le a polcról, hanem a minőségi szerepet játszon. Ezen kívül eltérnek a szokásos tradíciók az egyes országokban. Nem kell minden országban ugyanazt a jogszabályt alkalmazni. És ön szerint a költségelemzést hogyan kellene végezni? Hiszen nem véletlen az, hogy néha a fogyasztó nem kapja meg a megfelelő érdekvédelmet, néha ez sokba kerül. When one talks about Amikor a versenyről beszélünk, ön is helyesen mutatott rá, mindig a minőség és az ár kérdése van homloktérben. Ugyanakkor úgy vélem, hogy a mi rendszerünkben az eddigi működése során, és remélem ez fenntartható lesz, a minőség kérdése semlegesített, mert biztosítjuk, hogy minden, ami a piacra kerül, az megfelelő minőséggel bír. Tehát, hogyha ezt a kérdést ilyen értelemben semlegesítjük, tehát minden piacra kerül termék biztonságos, veszélytelen minden élelmiszer, ami a piacra kerülhet, és megfelelő minőséggel bír, akkor az ár még erőteljesebb meghatározó tényező lesz. Azt is tudjuk persze, hogy a minőség és minőség között van minő, különbség. Van minimum, minimum minőség, meg van, ami sokkal jobb annál. Ám végső soron a fogyasztó lesz az, aki eldönti, mit vásárol. Ez a szépsége éppen a belső piacnak, hogy a fogyasztónak nagyon széles termékskálán mozgó választéka van, különféle minőségi szintek között válogathat, különféle árakon, veheti le a polcról a terméket, és aztán ő dönti, hogy mit vesz le a polcról. Keine Nachfrage, vielen Dank. Nincs utókérdés, akkor a harmadik forduló. Kunáite, kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos jelölt úr, a kérdésem a betegek jogairól és a mobilitásáról szóló direktíváról szól, a határon átnyúló mozgásukat illetően. Az irányelv nagyon hasznos lenne az Európai Unió számára, mégpedig azért, mert a fogyasztók egyik joga a magas szintű egészségügyi ellátáshoz való jog. Az irányelv jó példa lenne az állampolgárok számára, hogy hogyan is hat mindennapi életükre az Európai Unió. Arra ösztönözném önt, hogy legyen aktívabb, és közös álláspontot alakítasson ki a parlamenttel és a tagállamokkal. A parlament nagyon nagy erőfeszítéseket tett ennek az irányelvnek a kidolgozásával kapcsolatban, Elfogadtunk ezzel kapcsolatban egy jelentést, ez pozitív politikai üzenetet küld, szükségünk van erre az irányelvre. Grosztet asszony is nagyon aktív volt ezen a területen, és szeretnék köszönetet mondani. A bizottságnak célja-e, hogy visszatérjen -e erre a kérdésre, és felvegye a napirendjére? Köszönöm. I likewise believe that... Én is abban hiszek, hogy ezt a témát, ezt a dossziét tovább kell vinni. Mindannyian tudjuk, ismerjük a vitákat, amelyek övezték ezt a kérdést a tanácsban, és milyen azokat a problémákat, amelyeket felvetődtek a tanácsban. Elődöm is nagyon sok erőfeszítést tett, biztosítandó azt, hogy ez az európai projekt megvalósulhasson, és magam is megteszek mindent majd a cél érdekében, hogy végül egy megállapodás szülessem mely révén eredményes szakpolitika jöhet létre a beteg jogok és a beteg mobilitás területén. Az eddigi jelek arra utalnak, hogy a spanyol elnökség úgy nyilatkozott, hogy erőteljesen dolgozik majd a saját hat hónapos időszakában. Az első lépés, amelyet magam megtenni tervezek, már ha jóvá hagyják jelölésemet, az az lesz, hogy meglátogatom vagy, vagy mondjuk találkozom a spanyol egészségügyminiszterrel, aki a soros elnökséget viszi majd a tanácsban, hogy feltérképezzük azt a ösvényt, amelyen megállapodáshoz juthatunk. Igyekszem minden inputomat, minden tudásomat belefektetni ebbe a témába, annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a haladást. Köszönöm szépen a válaszát, és remélem, hogy közeljövőben megoldódik ez a kérdés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő kérdésünk. Biztos jelölt úr, üdvözlöm azt a tényt, hogy a gyógyszeriparért vállalt felelősség a Szankó főigazgatóságba tartozik most már. Ez alapvető fontosságú a gyógyszeripar tekintve. Dali úr, ön hogyan biztosítja majd azt, hogy hasznos és biztonságos gyógyszereket dolgozzanak ki, amelyek életet fenyegető betegségeket gyógyítanak, és elérhető áruak is minden európai állampolgár számára. I believe that... Azt hiszem, hogy három érint kérdésre tapint rá. A gyógyszerek elérhetősége mindenki számára, és azok ára, amelyeken értékesítik a piacon ezeket. A gyógyszeripar meg kell kapja a lehetőséget, hogy konkrétan tárgyalhasson velünk ezekről a kérdésekről, hiszen nagyon fontos, hogy fenntartjuk a minőséget. Az is célunk, hogy jó gyógyszerek elérhető áron, mindenki számára elérhető áron kerüljenek a piacra. Ezért különösen fontos az, hogy a gyógyszeripar, és mi magunk is, leüljünk, találkozunk, megvizsgáljuk, milyen lehetőségek vannak arra, hogy ezeket az eredményeket, amelyek számunkra fontosak, elérjük. Nem, nem csodáról van itt szó, mindannyian a politikusok vagyunk, politikában dolgozzunk, jól tudjuk, hogy nem úgy megy ez, hogy az egyik szívességet tesz a másiknak, és aztán megvalósulnak a célok kölcsönösen, hanem azon a belátáson kell alapuljon a megoldás, hogy ez mindenki számára nyerő helyzetet hozhat. Egy win-win helyzet lehet. A gyógyszeriparnak is, velük is meg kell értetni, hogy nekik is hasznos hogy együtt működnek velünk ezen célok érdekében, és a célok nekik is kedvezőek. Úgy hiszem, ennek alapján mindenképpen sikerre vihetjük a megállapodást. Köszönöm a választ. Az erőteljes lobby tevékenység láttán, amelyet érzékelünk a gyógyszeripar részéről itt is, hogyan biztosítják azt, hogy a betegek és a fogyasztók hangja is érvényesüljön, sőt, rangsor, a rangsor elején álljon? First of all, I would rely on Nos, először is önökre fogok hagyatkozni, a parlamenti képviselőkre, hiszen ugye meg kell győződni arról, hogy a lobby tevékenységet is figyelembe vesszük, de egy olyan perspektívát érvényesítünk, amelyben a fogyasztó előtérbe kerül. Amikor azt mondom, hogy önökkel fogok együttműködni, akkor ez számomra azt jelenti, hogy szilárdan hiszek abban, hogy önöktől kapok majd visszajelzést a fogyasztóktól, nem a gyógyszeripartól, hiszen a gyógyszeriparnak elég erős a hangja, nekik nincs szükségük szócsőre, de azt hiszem, hogy ebben a kontextusban önök állnak az emberek oldalán, a fogyasztók oldalán, és számomra ez ez az, amit készpénznek vehetek. Tehát természetesen a különböző szervezetek, betegjogi szervezetek is ezt megerősíthetik. Köszönöm a következő kérdező Máltai, Luis Krech. Mr. Dalli. Dalli úr. Az egyik válaszában, melyet írásban nyújtott be a parlamentnek, azt mondotta, hogy több konzultációra van szükség a felülvizsgálati eljárások során, hatékonyabbá kell tenni ezt a módszertant, és több tagállamban ez, ennek végrehajtása gondot is okozott. Egyik példa erre, az, ami általában történt, az, az autók regisztrációs adóra rót áfa tekintetében. Jelenleg úgy tűnik számomra, hogy ön támogatja azt, hogy az Európai Unió bírjon jogalkotási jogkörrel a kollektív kompenzáció vagy jogorvoslat területén ilyen esetekben is. Tesz majd erre vonatkozó lépéseket, konkrét javaslatokat ilyen jogorvoslati kérdésekben? Különös tekintettel arra, hogy ez a téma már több éve napirenden van. I am in favor of... Igen, támogatom azt, hogy kollektív jogorvoslatot biztosítsunk a fogyasztók számára. Úgy érzem, hogy ezt mindenképpen, emellett mindenképpen ki kell tartanunk. Azt mondta, hogy a Szankó főigazgatóság nagyon sok munkát végzett ezen a területen, eredményesen, és már elkészült egy hatástanulmány az általuk elkészített javaslatokra vonatkozóan, és ezt e, egy bizottság készítette, egy felülvizsgálati bizottság, amely e, kiegészítette az eddig elvégzett munkát, és most a Szankó ezt figyelembe veszi. Úgy érzem tehát, hogy megvan az akarat, illetve lépések is történnek a megoldás felé. Azonban önök is tudják, hogy e, egy másik kollektív jogorvoslati eljárást, és folyamatban van a verseny főigazgatóságon, kidolgozás alatt áll. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Nem szabad skizofrénné válni, tehát két jogalkotás van kialakulóban. Úgy érzem, hogy időt kell szánni erre, koordinálni kell a tevékenységeinket, és Reding asszony is elvégzem, elvégzi majd itt a feladatát, és ennek szellemében léphetünk majd előre. Ugye a fogyasztóról beszélünk, illetve a védelemről, a jogalkotásról. A versenyterületén a fogyasztó védelmet, védelemről beszélnek az igazságtalan vagy nem méltányos kereskedelemmel szemben. Itt azonban más a kontextus, tehát két, két dologra kell összpontosítani két különböző területen. Mikrofon nélkül beszél hozzászóló. Uram, ön azt mondotta, hogy a állampolgárokat akarja felhatalmazni több tájékoztatással részben. Ezzel csak egyet tudunk érteni. Ugyanakkor ki tudja fejteni, hogy milyen kezdeményezésekkel él majd, az biztosítandó, hogy az állampolgárok megkapják mindazt a tájékoztatást, amely aztán nem vezeti félre őket, amelyek mondjuk a reklámok tekintetében például nem félrevezetőek. Ugyanakkor figyelmesen hallgattam mondandóját, amikor azt mondotta, hogy a fogyasztók védelme, különösen a legsérülékenyebb társadalmi csoportok védelme lesz a közös szakpolitikánk alapja és sarköve. Ön, mint biztos, mit tesz majd annak érdekében, hogy ezek a változások meg is valósuljanak? Well, what I can say is that we are work... Elmondhatom, hogy nagyon keményen dolgozunk ezen, az egész bizottság, hogy biztosítsuk, hogy a fogyasztók által kapott tájékoztatása megfelelő tájékoztatás. Például van egy kezdeményezésünk az egészségügyel kapcsolatos jogi keresletekkel. Azt szeretnénk, hogy ha bár, bármilyen állítást tesz egy termelő, ha azt írja egy termékről, hogy jó az egészségnek, jót tesz az embernek, például láttam egy csomag cukrot, amely azt állította, hogy elősegíti a súlyvesztést, úgyhogy ez egy kérdés azért, de ezek az állítások, ezek az egészségügyi állítások, ezeket felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy valósak legyenek de ez nyilván kicsit hosszabb ideig tart, mint vártuk. Jó, megpróbálok az időhöz ragaszkodni. Köszönöm szépen, Szuzanna Rajtova asszonyi a kérdezés joga. Dobrý den, pane Dali, vítám vás mezi námi. Tady jsem. <laughs> Jó napot kívánok, Dali úr, üdvözlöm, itt vagyok. A Kérdésem a gyermekvédelemről védelemről szól. A veszélyes termékekkel szembeni védelemre gondolok, amelyek elárasztották a piacot. A szakértők egy minimum szabványt dolgoztak ki, amely kötelező lenne az európai gyártók számára, illetve az Ázsiából importálók számára. Szabványokat határoztunk meg például az uborka formáját illetően, azonban nincsen semmilyen kötelező érvényű szabvány, például a gyermekcipőkre vonatkozóan. Biztos úr készen áll-e arra, hogy jogszabályokat vezessen be a kisgyermekek cipőire vonatkozóan, hiszen itt visszafordíthatatlan károkat okozhatnak a nem helyes lábbelik. Hogyan kívánja védeni tehát a gyermekeket a globalizált világban? Well, one of the... Egyike azon ér, sérülékeny vagy érzékeny társadalmi csoportoknak az európai polgárok körében, akikről szó volt, éppen a gyermekek, akik nagyon közel állnak a szívemhez. Védenünk kell a gyermekeket, biztosítanunk kell azt, hogy nem engedélyezzük, nem teszük lehetővé, hogy bármilyen módon kihasználják őket. Kicsiben vagy nagyban, akár úgy, hogy olyan csillogó, csillivilli termékeket adunk el nekik, amelyek aztán károsak az egészségükre. Vannak normák, standardek Európában, és amennyire én tájékozódtam, az európai standardek bármelyike ugyanúgy alkalmazandó az importált, harmadik országból importált termékekre is, mint az EU-n belül gyártottakra. Ez a szabály kell, hogy érvényesüljön tehát minden tekintetben az import termékekre is. Ha pedig léteznek cipőre vonatkozó és gyermekjátékokra vonatkozó ilyen normák és sztenderdek, és erről, ezeknek a fejlesztéséről folynak is tárgyalások, hogy javítsuk a minimum sztenderdeket, akkor ezeket érvényesíteni kell. Azon fogunk dolgozni tehát, hogy lefedjük ezeket minden termékkört, különösen az import termékeket, és különösen azokat, amelyeknek a felhasználói gyermekek. Eh, děkuji, pane komisaři, my máme standardy pro hračky, ale... Köszönöm, szépen, biztos jelölt úr. A játékokkal kapcsolatban vannak normáink, de a gyermekcipőkkel kapcsolatban nem, úgyhogy remélem, hogy ez ügyben működik velünk. Igen, a válaszom az, hogy igen, együtt fogok működni olyan témákban, ebben a témában is, meg másokban is, biztosítandó azt, hogy azok a termékek, amelyeket gyermekek fogyasztanak vagy használnak, biztonságosak legyenek. Das ist ziemlich klar und auch Ez érthető és üdvözletes. Manders úr, köszönöm szépen, elnök úr. Dali úr, néha mi politikusok túlreagáljuk a fogyasztók védelmét, ez pedig ahhoz vezet, hogy nagyon sok információval árasztjuk el, nagyon sok adminisztrációs kötelezettség az embereket. Barózó úr szeretné ezt a bürokratikus terhet 25%-kal csökkenteni. Az információt kapcsolatban jó lenne, hogyha egyszerűen a websájtot említenénk meg, és a termék számát az adott terméken. Például a textiliparban és az élelmiszeriparban nézzék meg ezt a az üveget például, nézzük meg milyen információ van rányomtatva, túl sok az információ, és a legtöbb fogyasztót nem is érdekli. A bizottság nem tudja gyakorlatban a tápértékeket megszabni. Véleményem szerint ez károsítja az állampolgárokat és az ipart. Az ön portofóliójában hol fogja csökkenteni ezt a 25%-ot. És milyen információt, milyen egyszerűsített információt fog adni a fogyasztóknak? We will consider... Nos, minden részt, minden lehetőséget megvizsgálunk majd, amely révén információt szolgáltatunk a fogyasztóknak. Akkor, hogyha a fogyasztó ezt el fogja olvasni, ha tudjuk, hogy ez hozzáférhető a fogyasztók számára, akkor, amikor vásárlási döntést hoznak. Ez az az alapelv, amely vezérel bennünket. Például, ugye ön az internetre utalt, Felteszem azonban a kérdést, hogy hányan, hány ember fér hozzá az internethez, hányan tudják kezelni, hányan beszélnek angolul. Ugye az angol az internet nyelve. A legtöbb információt az interneten angolul találjuk. Tehát ahelyett, hogy azt mondjuk, hogy tegyük fel ezeket az információkat az, info, az internetre, és majd letöltik azok, akik akarják, szerintem ez nem igazságos, nem méltányos a fogyasztóval szemben. Nekünk is vannak itt felelősségeink a fogyasztó felé, meg kell győződnünk arról, hogy úgy tájékoztatjuk a fogyasztókat, ahogy a fogyasztóknak erre szükségük van. Amikor vásárolok, és néha én is vásárolok, akkor információra van szükségem, megnézem az adott terméket, elolvasom, tájékozódom, és aztán döntök, hogy megvegyem vagy sem. Ez a hozzáférhetőség. Ezt mindenki számára biztosítani kell az egész Európai Unió területén. Tehát nem úgy vásárolok, hogy megnézek egy terméket, és azt mondom, hogy jó, rendben, most itt hagyom, megnézem az interneten, hogy mit is írnak róla, és majd eldöntöm utána, hogy megveszem-e vagy, vagy sem. Szerintem ez nem működik, ez nem egy kényelmes megoldás. Gives a lot of reactions, but I thought... Hát, nagy reakciót kaptunk, de hát én azt hittem, hogy modern világban élünk. Mindegy. Ön említette, hogy a prevencióra szeretne támaszkodni a gyermekek esetében. Ez jó. Én egy virtuális közösségnek a tagja vagyok, ahol az akadémikusok PhD-t szerezhetnek élelmiszer tanulmányokban. És így gyermekeknek szeretnénk leckéket adni az iskolákban, hogy megint az élelmiszerről tudomást szerezzenek, tájékoztatást, illetve hogy átformáljuk a szüleik véleményet, a szüleik által kialakított étkezési szokásokat. Ön támogatja-e a Gyermekek Főző Akadémiáját? Támogatok mit? Nem értettem. Támogatja-e a gyermekek főző Akadémiáját, nem pénzzel, hanem ötletekkel. A kitchen university. It's... Konyha? Nem értem. Children. Gyerekek, gyerekek. A gyerekek főző Akadémiája. Gyerek egyetem, főző egyetem, vagy akadémia. Oké. Okay. Um, uh... No hát, köszönöm. Nagyszerű ötlet. Hát, saját hazámban is, a, a tanrendben, az iskolai tanrendben, általános iskolában is, tanítják a főzést. Hát nem egyetemi vagy akadémiai szinten, de, de hogy hogyha itt hideg Brüsszelben otthon maradnak, össze ütni valamit. Úgyhogy ez, ezzel lehet foglalkozni. És, és a kérdés kapcsán visszatérnék egy másik témához, amit Bazili úr kérdésével kapcsolatban felvetettünk. Azért fogunk dolgozni, hogy a, a oktatás és általában a készségek megszerzését erről hangsúlyozzák az iskolákban, az ilyen jellegű oktatást és készségek megszerzését is. Köszönöm. Az Agrárszakbizottságból Jegle asszony kérdése. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos előtt úr. Az én kérdésem az európai élelmiszerbiztonsági normákra vonatkozik. Ön sokat beszélt erről egyrésztről, másrésztről viszont az importokról is szó esett. Ön azt mondja, az állatvédelem minden állatra kell, hogy vonatkozzon, ebben természetesen támogatjuk, de nekünk nagyon fontos, hogy az állatok klónozása területén az engedélyeztetése kapcsolatban lépjen az állategészségügyi stratégiát továbbfejleszti. Itt mi az ön célja? És biztos jelölt úr készen áll-e arra, hogy a harmadik országokból érkező importokkal is betartassa a magas európai normákat az ellenőrzések során? Köszönöm. As I said before, ahogy már korábban is elmondtam, úgy gondolom, hogy a cloning kérdésével mélyebbre hatóan kell foglalkozni. Nem egy nagy, újabb, nagy irányelv keretében, amely éppen csak ráutal bizonyos paragrafusokban. És most, amiket, amit most mondok, ezt megbeszéltem a szolgálatommal is. Egy jelentést kell készíteni a klónozás kérdéséről, és így mindannyiunk számára a lehetőség nyílik arra, hogy a részleteket is megvitassuk, és minden következményre kitérjünk. Jelenleg az etikai bizottság jelentésére vagyok utalva, illetve azt is tudom, hogy az EFSA kimondja, hogy a klónozott állattal kapcsolatos termékek biztonságosak, mégis ez a kérdés igen problematikus. Az állat jólét részét képezi a feladatainknak, tehát közösen kell erre a kérdésre összpontosítanunk, és közösen kell döntést hoznunk, választ találni erre a kérdésre. Köszönöm. Következő kérdés az agrár szakbizottság részéről Perez asszony. A Szankó főigazgatóság által bejelentett növény és állategészségügyi irányelv kapcsán elmondható, hogy, hogy sokkal magasabbak sztenderdeket jelöl ki, mint a nemzetközi normák e tekintetben magasabb szintűeket, mint a versenytársaink hasonló normái, ez pedig negatív hatással lehet az európai agrártermékek versenyképességére. Elfogadható persze, hogy, hogy a nemzetközi szervezetek szabályait is tartanunk kell, de ön mit tesz annak érdekében, hogy megóvja az európai termelőket a versenyhátránytól? The speaker was on your left. A hozzászóló a bal oldalán ült. Ha balra néz, ott láthatja. Szerintem a normákra, a normákhoz figyelembe kellene venni a tudományos tanácsokat. És figyelembe kell venni azt is természetesen, hogy a versenytársaink mit tesznek. A legfontosabb dolog az lenne, hogy ne szerezzenek előnyt a saját piacunkon hiszen akkor ők kezdenek, kezdik majd a saját termékeiket alacsonyabb normák szerint a mi piacunkra dobni. Úgyhogy ugyanazokat a normákat kell biztosítanunk minden termék számára, ami kívülről jön, és amit Európában termelünk. Úgyhogy a normákat pedig tudományos tanács alapján kell megállapítani a fogyasztók védelme érdekében. Rendben. Harmadik kör indul. Miroslav Mikolásik az első kérdésfeltevő. Köszönöm. Biztos úr. Köszönöm a nagyon világos és táj, jó tájékozott válaszait, amelyeket eddig elmondott, mint a jelentéstevő, aki az átültetéshez szánt emberi szervekben írodott jelentésnek a szerzője vagyok. Remélem, hogy a spanyol elnökség égisze alatt megállapodás születik, és az első olvasatban el is fogadják, fogadjuk majd. Ez a remény persze. Mert hogy Európának szüksége van erre a szabályozásra, és én, ahogy az árnyékeladók többsége is, próbáljuk megvédeni a már meghatározott elvet, a 13-as cikk alapján az önkéntes és nem fizetett adományozásról, donációról. Ugyanakkor az emberi szervek kereskedelme, és hivatalosan, illetve a tényleges piac, amely igyekszik megvédeni a betegek integritását, nos ezek alapján kérdezem, hogy a nem fizetett adományozás elvét igyekszik-e majd megvédeni, a biztosként majd, akár a tanácssal szemben is. I don't believe that there is... Én nem hinném, hogy létezne ezzel kapcsolatban probléma, ezzel az elvel kapcsolatban. Teljes mértékben támogatom az önkéntes non-profit adományozást. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen a világos állásfoglalását. Annak érdekében, hogy egységes legyen és összehangolt a módszertanunk minden egészségügyi kérdésben. Az a kérdésem, hogy ön vajon hajlik-e arra majd, hogy újra vizsgálja ennek az elvnek az érvényesülését, megvizsgálja más jogi szövegekben, más irányelvekben is, amelyek már érvényben vannak, hogy világosabbá tegyük, például a sejtekkel és szövetekkel kapcsolatos 2004-es irányelv kapcsán is. Well, I... Nos, akkor hogy fogalmazok másképp. Nyitott karokkal várom a javaslataikat, amelyek olyan szakértőktől érkeznek, mint például ön is, hogy biztosítsuk, hogy mindent megtesz, megtegyünk annak érdekében, hogy ez az elv érvényesüljön. És hogy konzisztenciát valósítsunk meg, hiszen a következetesség alapelve a politikának, és nagyon fontos. Biztosítanunk kell azt, hogy mind horizontálisan is következetesek vagyunk az elvek megvalósítás területén, de egyetértek önnel. Elnök, köszönöm. Akkor a függetlenektől nem jött senki, akkor Horst Schnellhart következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék hangot adni annak, hogy milyen elégedett vagyok a klónozott állatokról alkotott véleményével. De szeretném megbizonyosodni arról, hogy ez nem csak propaganda, hanem valós. Aztán 2006 tól az Európai Unióban új higiéniai előírások léteznek, és sikerült elég jól megvalósítanunk a gyakorlatban is. Ennek ellenére bizonyos országok esetében 2013-ig meg kell hosszabbítanunk az átvételi időszakot. Én ezzel nem értek egyet. Ön mit kezd ezekkel? a derogációkkal átadja-e a parlamentnek, hogy változtatnunk kell-e valamit a jogszabályon magán. Dali úr, hogy szeretné legyőzni az állatgyógyszerek hiányát? Ezzel kapcsolatban mindig új dossziék születnek, de soha nem teszünk semmit. Talán ön megoldhatná ezt a kérdést what we will be doing on... Ami az állatkrónozást illeti, elmondtam már, hogy erre a kérdésre összpontosítani kell, és különböző perspektívákat kell majd figyelembe venni. Ez a kérdés még nyitott, horizontálisan is, illetve a különböző főigazgatóságokkal karöltve kell kialakítani a véleményünket, amelynek holisztikusnak kell lennie. Ezután egy olyan javaslattal kell előállni, amit majd megvitatunk. Nem gondolom, hogy döntéseket fogunk hozni, mielőtt a parlamenttel konzultálnánk. Az egyik alapelv, amely mellett kitartok, az az, hogy a parlamentet beveszem a döntéshozatali folyamatba, méghozzá minél korábbi szakaszban megpróbálok időt szánni erre, megvitatni önökkel a szakpolitikai kérdéseket, ahelyett, hogy inkább majd utólag vitázunk azokról. Ez is egy olyan terület, ahol együtt kell működnünk. Ami a dokumentumok tartalmát illeti, nagyon fontos, hogy gyümölcsöző eszmecserét folytassunk, és így rugalmas álláspontok alakulhassanak ki, közös álláspontot alakíthassunk ki, és valóban lássuk a különböző érveket, a különböző aspektusokat. Ami az állatgyógyszereket illeti, ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy óvatosan kell eljárnom, eljárnunk, nincs sok időm. Itt megemlítettem a mikroba rezisztencia kérdését, ez is egy olyan terület, amelyel kapcsolatban óvatosan kell eljárni, valamint a gyógyszer maradványok kérdését is figyelembe kell venni, tehát óvatos eljárásra van szükség. Köszönöm szépen, Dali úr! De visszatérnék a második kérdésemre, a higiéniával kapcsolatos irányelvre. Megadtuk a derogációkat 2013-ig. Szerintem ez nem vezet megoldáshoz. Kérem, ellenőrizze a parlamenttel karöltve, hogy magát a direktívát módosítsuk. Ezek kozmetikai módosítások, de a bizottság eddig visszautasította, én viszont szükségesnek tartom. Tudná erre válaszolni? I don't know whether you talk... Nem igazán tudom, hogy miről is, mire is vonatkozik a kérdése az állatokkal kapcsolatos kísérletekre? Nem. 2006-os higiéniai irányelv. On the, on this legislation to... Nos, őszintén megmondom, hogy itt tájékozódnom kell még e- ebben a kérdésben, mielőtt lényegi választ adhatnék a kérdésére, ugyanezt eddig tettem. Köszönöm szépen, Anja Weisgeber a következő. Köszönöm. Dali úr, egy kérdésem van az élelmiszerpolitikával kapcsolatban. Az európai fogyasztóvédelmi politika a célja az, hogy tájékozott hatalommal bíró fogyasztók vásároljanak. Az elmúlt hónapokban hallottunk jelentéseket olyan élelmiszer utánzatokról, melyeket költségtakarékosság szempont miatt állítottak elő a gyártók, például ö, sajt ö, vagy, vagy, vagy sonka hamisítványokról beszélhetünk. Az élelmiszer címkézés során vajon nem kellene kötelezővé tenni ö, ezek jelölését, hogy ne vezessék félre a fogyasztókat, hogy megvédjük a fogyasztókat. A fogyasztónak tudnia kell tudni lég, hogy mit tartalmaz élelmiszer, amelyet megvásárol és elfogyaszt. Vajon kezdeményezéssel éle majd, hogy jobban címkézzék az élelmiszer utánzatok és hasonló termékek csomagolását. My position on imitation. Az én álláspontom a hamisított termékekkel kapcsolatban az, hogy ez csalásnak minősül. Így aztán mindent meg kell tennünk annak érdekében, de mindent, hogy biztosítsuk, hogy ne csaphassák be a fogyasztóinkat nem gondolhatják azt a fogyasztók, hogy egy dolgot vesznek, miközben valóban mást vesznek. Azt gondolják, hogy valami jót vesznek, és igazából a halálukhoz vezet. Ez nem jó. Ezért aztán nagyon fontos, és ezért a válaszom igen, mindent megteszek, és gyorsan, hogy biztosítsam, hogy megfelelő a címkézés ezen a területen. Köszönöm szépen, nagyon világos válasz volt. Majd visszatérünk még erre. Ezzel összefüggésben volna még egy kérdésem a jól tájékozott fogyasztóról, betegről. Beszéltünk a betegtájékoztatásról. Kérdésem az, vajon támogatja azt a javaslatot, hogy egy európai internet adatbankot hozzunk létre, vagy akár tagállami oldalakat is, annak érdekében, hogy ezek a kezelési lehetőségeket ről semleges tájékoztást adjanak egyes betegségekről, azon túl, amit a gyógyszergyárak adnak tájékoztatást. Nagyon fontos volna a fogyasztó számára és a beteg számára ilyen független információ. Van most is információ interneten, de nem kontrollált, nem egységes. Weisgerbrasszony jól tudja, hogy az utókövető kérdés az, az, első követő, az első kérdéshez kell kapcsolódjon, nem a második, úgyhogy nem adom meg a kérdés jogát, Sheldon Mose képviselője a kérdés. Herr Deli, jás. Köszönöm szépen. Igen, itt vagyok, itt vagyok. Dali úr. Azt hiszem, hogy amit itt ma elmond nekünk, az mind nagyon jól hangzik, ön lesz majd a fogyasztók védelmezője, de ez valóban azt fogja jelenteni, hogy meg tudja ígérni az európai fogyasztóknak, hogy amikor új jogi aktusok jönnek létre az Európai Unióban, hogy egyetlen európai fogyasztó sem veszt el egyetlen jogot sem a harmonizáció előtti helyzethez képest. Ezen kívül egy kis részletes tájékoztatást szeretnék arról, hogy egyetért-e a teljes harmonizációval, vagy minimál harmonizációt támogat. Voltak éppen ez éppen egy olyan kérdés, amely a fogyasztó védelmi irányelv hatájába esik, és amely Redding asszony tárcájához tartozik ennek kifejlesztése. Ami a harmonizációt, a minimum vagy teljes harmonizációt illeti, szerintem ugye vannak érvek mind a két megoldás mellett, és folyik is vita. Az én véleményem az volna, hogy nagyon óvatosan kell lépnünk, haladnunk a területen. A harmonizáció, ahogy korábban elmondottam, szempontjából a konzisztencia a legfontosabb. Nem lehet azt mondani, itt, itt ezt mondani, aztán egy másik helyen mást mondani, más témában. Konzisztens kell legyen a gondolkozásunk és a cselekvésünk. Ha hiszünk a belső piacban, és hiszünk abban, hogy bizonyos követelmények különösen a fogyasztó jog, fogyasztói jogok területén fontosak a belső piac működése szempontjából, akkor úgy kell lépnünk, hogy a belső piacot a lehető leginkább harmonizáljuk. Ahogy ezt már korábban elmondottam, a normák, a standardek kérdése nem abban áll, hogy, hogy, hogy olyan tárgyalunk, nem tárgyalás kérdése, nem arról szól, hogy ki mit kívülben enged, hanem meg kell határoznunk, hogy mi a megfelelő norma szint, amely az európai fogyasztó várakozásainak megfelel. Éljen az a fogyasztó akár Finnországban vagy Bulgáriában. Mi az a szint, az a norma szint, amelyet biztosítanunk kell az európai fogyasztó, európai fogyasztó számára. Ebben az értelemben úgy vélem, hogy, hogy meg kell hallgassuk, nyitva kell álljunk ezen koncepció, ezen elv előtt ha valaki szerzett jogokról beszél, és úgy hiszem jelenleg a fogyasztó jogi szervezetek is ö, fegyverben állnak érvényesíteni ezek, érvényesítendő ezeket a jogokat, hát a jogok szerzése is egy demokratikus folyamat eredménye, a szerzett jogok biztosítása is. És az is látható, hogy nagyon sok haszna van, nagyon sok előnye van a belső piacnak, és mérlegelni kell, az egyik eredményt a másikkal szemben, ennek felé meg kell tárgyalni. Van-e haszna, vagy nincs-e haszna egy-egy lépésnek a belső piac szempontjából? Nos, nem tudom, hogy most többet tudok-e. Itt nem a fogyasztók érdekeit védő irányelvről kérdeztem, hanem arra, hogy a jövőben ön milyen jogak, jogi aktusokat kíván létrehozni amelynek a teljes harmonizáció lesz a célja. Én úgy értelmezem a válaszát, hogy sajnos lesznek fogyasztók, akik vesztenek majd a jogaikból. Ha mindenképpen döntést kell hoznom jogalkotási következményekkel, melyek hatással lesznek a belső piacra, olyan kérdésekben, melyek fontosak a fogyasztó szempontjából, akkor inkább hajlok arra majd, hogy kövessem a belső piac érdekeit, mert úgy hiszem, ez végső soron, hosszú távon ez a fogyasztó érdekével is egybeesik. Tehát a harmonizációt követel meg ez a cél, akkor amellett fogom, fogok láncsát törni, és azt hiszem, éppen ezek azok a problémák, amelyeket a politikusoknak meg kell oldaniuk. Itt egy, egy, egy nagyon sokféle, sokszínű közösséggel állunk szemben, amely minden ország, minden közösség, minden nemzet saját fejlődési utat jár be, saját hagyományokkal bír, és sokszor kell szembenéznünk olyan helyzettel, hogy kompromisszumot kell kötnünk, olyan megoldás érdekében, amely végső soron mindenki hasznára válik. És tényleges haszonnal jár. Hogyha úgy érzékelünk. Ha azt mondjuk, hogy a belső piac mindenki hasznára van, akkor lehet, hogy bizonyos szerzett jogokat valaki elveszít adott esetben, de ezáltal esetleg olyan termékekhez fér hozzá, amelyeket most nem tud megvásárolni, olyan áron, amelyen nem tudott volna megfizetni például. Úgyhogy mindezeket mérlegelni kell, nem mondhatjuk azt, hogy vagy az egyik, vagy a másik cél érvényesül. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Dali úr, Európa nagyon sok élelmiszertermékeket importál, és Európában nagyon fontos normákat tartatunk be, amelyeket Brüsszelben szabnak meg. Ön hogyan akarja biztosítani azt, hogy az importált élelmiszertermékek, amelyek belépnek az európai élelmiszerláncolatba, nem olyan magas szintűek. Ez fair, a fogyasztókkal szemben? A WTO-nak a rendelkezéseit is figyelembe veszi? Ezen kívül a GMO importokkal kapcsolatban mi a véleménye? Mi a véleménye az engedélyeztetésekkel kapcsolatban? Hogyan kíván itt lépni? Hogyan kíván megbírkózni a brazil marhahús problémáival? És az elektronikus birka jelöléssel kapcsolatban mit fog tenni, hiszen nagyon sok gazda és farmer emiatt veszíti el a megélhetését. Köszönöm. Only two minutes. Csak két percem van. Um, uh, the, again, I, I'm going to repeat what... Csak önmagamat tudom ismételni. Itt az alapelv, az, hogy az Európai Unióba érkező élelmiszer, bármiről legyen szó, gyümölcs vagy brazil hús, megfeleljen az Európai Uniós normáknak, szabványoknak. Fogalmazunk egyértelműen, nem tudnom, nem tudnám elfogadni azt, hogy bármilyen élelmiszer, amely az Európai Unióba érkezik, alacsonyabb minőségű, alacsonyabb szabványnak felel meg, mint a saját termelőjénkkel szemben támasztott szabványok. Tehát ez az alapelv, amikor a brazil marhahúsról van szó, akkor tulajdonképpen az FVO meghatározta, illetve megjelölte, hogy milyen, honnan lehet marhahúst importálni. Hogyha a brazil területeket tanúsítványal láttak, látták el, akkor importálhatják a marhahúst Európába. Tehát erről van szó. Ami a birka jelölés kérdését illeti, ahogyan önök is tudják, ez most már január 1-ével életbe lépett, és nagyon sok országban már egy ideje működik. A gazdák megjelölték állataikat, most pedig nálunk is bevezetésre került ez az irányelv. Hogyha azt látjuk, hogy bizonyos fejleményekkel kell szembenéznünk, akkor meg kell nézni a következményeket. Jelenleg megvalósításra került a birka jelöléssel kapcsolatos irányelv, és ez az, amit követnünk kell. Köszönöm szépen, Martin Heusler a következő. Dali úr, Barozó úr azt javasolta a tagállamoknak, hogy a, a géntechnológiával módosított növényekre kapcsolatos növények döntésekről maguk hozzanak határozatokat. Tudom, hogy nehéz határokat húzni ebben a kicsin Európában, és megállítani a, a, a terjedését, a fertőződését a területeknek a GMO-val. Ugyanakkor hogyan látja a felelősségkör a tagállamok kezébe való visszaadását, nem hord ez a konfliktusokat a majd a jövőben? Másodszorban a parlament a vetőmagvak védelmében nagyon egységesen lépett fel. Vajon az Európai Parlament álláspontjához csatlakozik-e a vetőmagvak tárgyában, és ahhoz csatlakozik-e, hogy nullt, nulla toleranciát kell meghatároznunk a vetőmagvak tekintetében a GMO fertőzéssel szemben. Again on this subject, um, uh, Ezzel kapcsolatban még csak néhány hete foglalkozom ezekkel a dossziékkal. Nagyon sokféle véleményt hallok, de azt látom, hogy eltérnek a vélemények. Eltérnek, sőt néha nagyon eltérnek egymástól, még itt a parlamenten belül is. Így aztán ez egy olyan kérdés, amelyben még nagy vitát kell folytatnunk a GMO-król nagy vita lesz, és figyelemmel fogom hallgatni ezt. Önökkel megvitettem az, megvitatom majd az összes GMO-kkal kapcsolatos kérdést, és remélhetőleg gyors döntésre tudunk jutni majd. Ezt már mondtam. Most bizonytalanság van ezekben a kérdésekben, és ez senkinek nem tesz jót. tényleg gyorsan kell haladnunk ezekben a kérdésekben. És megvalósítható megoldásokat kell kínálnunk, biztonságosakat, mert a biztonság az elsőrendű. És mindenki számára elfogadható megoldásokat. El... Köszönöm. Ötödik köröket nyitjuk meg. Christopher Fialner az első kérdező. Mr. Dali, uh, I'm happy to hear... Köszönöm szépen, Dali úr. Örömmel hallom, hogy uh, információt kíván nyújtani a fogyasztóknak, és választásra ösztökölni őket. Remélem, hogy a betegekkel is hasonló céljai vannak, ugyanígy döntéshelyzetbe kívánja őket hozni, és információval ellátni. Az bizonyos, hogy a tagállamok között sok ellenségre fog szert tenni keménykezőnek kell lennie, főleg a betegek érdekében, különösen a krónikus, illetve ritka betegségektől szenvedők körében, hiszen itt különböző kezelési lehetőségekről kell tájékoztatni őket. Ezért az Európai Parlament már mintegy nyolc éve próbálja előre mozdítani az ezzel kapcsolatos javaslatot. Ön pedig azt mondta, hogy ezt értékelni kívánja, újra kívánja értékelni. Mire gondol, és milyen eredményt vár ettől? Természetesen egyetértek. Egyetértek azzal, hogy a farmacsomag nem ellentmondásos részének nem szabad akadályt állítani az ellentmondásos részek miatt, azonban a betegekkel kapcsolatos információt mindenképpen előtérbe kell helyezni. I've been in politi- Régóta mozgok a politika terén, és sokszor olyan álláspontot kellett elfoglalnom, amit nagyon nehezen tudtam elfogadni, vagy nagyon nehéz álláspont volt hazámban. Például az adó jogszabályok bevezetése, amikor pénzügyminiszter voltam, vagy a gazdasági liberalizáció lépései, a reform lépései, amikor gazdasági miniszter voltam Máltában, és nagyon sok más területen is liberalizálni voltunk kénytelenek Máltán. Sajnos az ilyen helyzetekben nagyon könnyen szerez ellenségeket az ember. Ez a munkaköri, ez egyfajta munkaköri ártalom, és ez nem szabad, hogy elriasszon senkit, nem riaszt el engem, és nem térít el, nem tántorít el attól az úttól, amelyet szükségesnek tartok, ez esetben a fogyasztók védelmében. Sokféle ellenséget szeret az ember életében, de hogyha tudom, hogy az irányom helyén való, a célom helyén való, akkor ez elkerülhetetlen és el kell fogadni. Ami pedig a, a beteg tájékoztatási javaslatok újraértékelését illeti, mert hát meg kell várjuk, hogy mi lesz az eredménye ennek az értékelésnek, és akkor tudunk erre választ adni, addig türelemmel kell legyünk. I am, I am, I am patient to... Én nagyon is türelmes vagyok, de azért szeretném tudni, hogy miért az újraértékelés? Talán beleláthatnánk a gondolatmenetébe, ha erről beszélne. Nagyon örülök annak, hogy olyan biztos jelöltünk van, aki készen áll a harcra, mert tényleg erre van szükség. De remélem, hogy olyan megoldást talál majd, amely nem a legkisebb közös nevezőn nyugszik, mert gyakran az ellentmondásos kérdésekben ez történik. De remélem, hogy ragaszkodik a pozíciójához, és kész harcolni. De miért az újraértékelés? Ebben az újraértékelési folyamatban például azt kell biztosítanunk, hogy például keményebben határvonalat húzunk a tájékoztatás meg a reklámozás között. Rendkívül fontos ez, mert nem akarjuk vállalni annak a kockázatát, hogy eh, az állampolgárok, amikor sérülékenyé válnak, valamilyen betegségbe esnek, valami betegség áldozatai, és ezáltal sérülékenyebbek lesznek, rájuk erőltessenek olyan termékeket, amelyek nincsenek hasznukra. Rendkívül kényes helyzet ez, nagyon fontos, hogy keményen lépjünk fel, és amellett fogunk harcolni, hogy nagyon kemény határonat húzunk a reklámozás meg a betegtájékoztatás fogalomkörek közé. Aztán arról is azt is meg kell vizsgálni, hogy pontosan milyen tájékoztatásra van szüksége a betegnek. A beteg szempontjából mikor, milyen információt kell adnunk. Személy szerint attól tartok, hogy olyan helyzet állhat elő, amikor az emberek az egészségügy, egészségüket érintő döntéseket hoznak, anélkül, hogy szakmabeliekkel konzultálnának erről, hogy szakmai információ tájékoztatást kérnének. Ez nagyon veszélyes lehet. Er, ezt, erről tovább kell majd tárgyalnunk önökkel is, hol húzzuk meg a határt. Köszönöm, mondja az elnök Edith Estrella. Köszönöm szépen, elnök úr. Dali biztos jelölt úr. Az Európai Unió egészségügy területén vállalt feladatai eléggé szűkösek. A szerződés konkrét betegségek esetén lehetővé tesz bizonyos lépéseket. Milyen, milyen betegségekre fog majd összpontosítani ezen a területen? Mivel nem tehetek fel pótkérdést, örülnék annak, hogyha elmondaná, hogy a e, reumás megbetegedések prioritást képeznek-e. The opinion that I have formed... Az eddig kialakított véleményem szerint inkább az egészséget meghatározó tényezőkre koncentrálnék, mint konkrét betegségekre. Azon pénzügyi korlátok között, amelyek között mozogni vagyunk kénytelenek, úgy hiszem nagyon fontos az, hogy gondoskodjunk arról, hogy a betegségek okaival foglalkozzunk, meg horizontálisak. Én nem vagyok ugyan orvos, nem adhatok itt. De vannak olyan az egészséget meghatározó horizontális tényezők, amelyek minden betegségre kihatnak, például az elhízás, akár rákos megbetegedést, akár ér- és szívrendszeri megbetegedéseket okozhat. Tehát ha konkrét betegségekre koncentrálunk, most ehelyett az egy rövid távú és, és kicsit szűklátókörű megközelítés volna, míg ha az egészséget meghatározó tényezőkkel foglalkozunk, a gyökerekkel, akkor sokkal nagyobb eredményekre juthatunk. Ugye, ugye a prevencióval való foglalatosság is sokkal gyorsabban tudja javítani az egészség minőségét és sokkal könnyebb, hát idézőjelben könnyebb ö, itt előrelépni a prevenció területén, mint a betegségek kezelésében. Tehát együttműködve az Európai Parlamenten, mint biztos, azt hiszem sokkal többet tudunk elérni, sokkal több eredményt tudunk hozni az európai tagállamokban, harcolva, fellépve az egészséget meghatározó tényezők kapcsán. Köszönöm szépen bár vannak cselekvési programok, a rák és más egyes betegségek tekintetében. Heider Rühle a következő kérdező. Köszönöm. Dali úr említette a jól tájékozott fogyasztó fontosságát, de ugyanakkor szerintem a piacfelügyelet is rendkívül fontos. Nagyon sok tagállam nem tesz eleget a piacfelügyelet tekintetében. A két, csak két tagállam volt hajlandó végrehajtani a termék csomagot. Mit tesz annak érdekében ön majd, hogy erősítse az erre vonatkozó lépéseket, megvédve a fogyasztókat a káros játékszerektől vagy elektronikus berendezésektől. Másik kérdésem az átláthatóságot érinti. Az Európai Bizottságban számos külső bizottság működik. Nem tudjuk, hogy ki a tagja ezeknek a külső bizottságoknak, amely tanácsoknak, tervezi-e hogy publikusá teszi egyrészt ezek tanácsok működését, tanácsok működését és az eredményeiket. A parlament keveset tud a standardizált normabizottságok működéséről és keveset tud az Európai, Európai Parlament is, a standard vagy a szabványbizottságok működését az ipar nagyban befolyásolja, mi azonban nem ismerjük ezek működését, eredményeit vajon tesz-e valamit annak érdekében, hogy átláthatóbb legyen ezen norma vagy szabványbizottságok működése a Európa Bizottságon belül? Mindezeket a kérdéseket tanulmányozni fogom. Bármilyen lépéseket is hozzunk, mindenképpen fontos, hogy jól működjenek a mechanizmusok. Tehát ami a szabványbizottságokat illeti, hogy ha elfogultság mutatkozik, akkor azt föl kell fedni, és védekezni kell ellene, hiszen objektív álláspontokra van szükség, és objektív tanácsra. Ugyanez vonatkozik az átláthatóságra. Hiszek abban, hogy az Európai Unió, mint közösség az átláthatóságról szól, és ezt az elvet következetesen kell alkalmaznunk. Minden téren, minden tettünkben, természetesen vannak kivételek, hiszen átlátható módon kell eljárni, azonban előfordulhatnak olyan esetek, ahol bizonyos információt vissza kell tartani a folyamat során, ugye attól függően, hogy milyen eljárásról van szó, milyen folyamatról van szó. Ami a felügyelet kérdését illeti, a tagállamok kapacitását kell javítani, meg kell győződni arról, hogy eleget tesznek a követelményeinknek. Amikor kapacitásról beszélek, akkor itt a humán erőforrásra gondolok egyrészt, másrészt a technológiai háttér, a technológiai kapacitásra, illetve a humán erőforrás minőségére is gondolok. Itt nem szeretnénk átvenni a felügyeletet a bizottság részéről, hanem a, arról kívánunk meggyőződni, hogy a tagállamok kapacitása megfelelő. Szeretnék. A szabványbizottságok ügyében még rákérdeznék. Nagyon sok irányelv az új jogalkotási megoldások alapján tűnik. Az utolsó ilyen felülvizsgált irányelv a játékszerekre, a játékokra vonatkozó irányelv volt. már nem nagyon tájékozott a parlament arról, hogy mi történt a színfalak mögött, milyen tárgyalások folytak, hogy nincsenek határértékek például a, a zaj ártalomra vonatkozóan, vagy az allergiát okozó ö, színezékek, illetve aromaanyagok használatáról sem. Felül kell vizsgálnunk, hogy ez a, hogy ez a megfelelő megközelítése ez, felül kell vizsgálni az, hogyan lehet átláthatóbbá tenni ezeket a folyamatokat, és hogyan lehet az Európai Parlament döntési jogát erősíteni, és nem, hogy ne gyengítse ez a new approach, amely érvényesül a bizottságban. Whenever a... Amikor lépést teszünk, amikor döntést hozunk például a játékok esetében, akkor a következő lépés mindig a szabvány meghatározása. Az EFSA segíthet ebben, ő határozza meg a szabványt, ugye egy kis reklámról van szó, tehát az EFSA határozza meg a szabványt, és figyelembe veszi azokat a követelményeket, amelyek mellett mi is kitartunk. Ezt figyelembe kell vennünk. Gyors döntésekre van szükségünk, és a megfelelő döntésekre van szükség, amelyeket a lehető legfüggetlenebb módon kell meghozni. Valóban érvényt kell szerezni a szavainknak. Ha megfelelően szervezzük meg a munkánkat, akkor ezek a szervezetek is eredményesen járhatnak el. Straight ahead, Mr. Daly. Straight in the main... Yay! Here I am. Here Itt vagyok, mondja a kérdés feltevő. Igen, a tájékoztatással kapcsolatban szeretnék kérdezni. Erről most nagy vita folyik. Hogyha ezt a javaslatot elfogadják, akkor az európai állampolgárok minden információt megtalálnak a terméken ahhoz, hogy informált választást tehessenek. Így aztán a raportőrnek igaza van, hogy a tápértékeket feltüntessék, mint ahogy ezt a negyedik cikk is mondja de az is fontos, hogy a tájékoztatókat ne rohanjuk le túl sok információval, amit nem értenek, hiszen így alásuk a célt. Hogyan kívánja biztosítani az egyensúlyt, hogy a belső piac működjön úgy, hogy megfelelő tájékoztatást kapnak a az állampolgárok, és ugyanakkor a választás szabadság és övék legyen. Yeah. Initiatives that we take. Minden általunk tett kezdeményezésben, amely a címkézésre vonatkozik, ezeken a területeken nem hiszem, hogy a bizottság megakadályozta volna azt, hogy bármilyen élelmiszer a polcokra kerüljön. Tehát, ami a választás kérdését illeti, úgy érzem, hogy ez a döntés, ez továbbra is jelen van, a választás lehetősége megvan. A fogyasztónak választási lehetősége van-e akkor, hogyha információt akar, de ezt nem találja a kérdés. Az, hogy akar-e információt a fogyasztó. A fogyasztóknak kérniük kell ezt az információt, hiszen ez lesz előnyükre. Hogyha akarják, ha szükségük van az információra, akkor meg kell győződni arról, hogy ez elérhető számukra. Itt meg kell nézni, hogy mennyi információról van szükség, hiszen nem lehet őket elárasztani információval. És itt már hangsúlyoztam, hogy okosan kell döntenünk ezekben a kérdésben, de még ez sem a történet vége. Még csak nem is arról van szó, hogy megfelelő egyensúlyban kell lenni az információnak a, a, a csomagoláson, az elején, vagy annak a hátulján. Fel kell tenni azt a kérdést is, hogy el fogja -e olvasni a fogyasztó ezeket a címkéket. És ez a következő szint. Együtt kell működnünk a fogyasztókkal, meg kell győződni arról, hogy a csomagoláson szereplő információ érthető, értelmezhető számukra, és valóban ki tudják belőle szedni azt, amire szükségük van. Tehát okos címkézésre van szükség, olvasható, elegendő mennyiségű információra és tájékoztatási programra van szükség, hogy a fogyasztók valóban használják a csomagoláson szereplő információkat. Um, Köszönöm szépen. Most az alkohollal kapcsolatban lenne egy kérdésem. 2012-ig terjedően az alkohollal való visszaélésről mit gondol? Hogyan kívánja oktatni, tudatosítani az állampolgárokban a veszélyeket, hogyan próbálja felcímkézni az alkoholokat olyan adalékanyagokról, amelyeket nem is ismernek a fogyasztók. Mi az álláspontja? I can talk uh, about this from Nos, elsőkező tapasztalatokat oszthatok meg önnel, hiszen Máltán egészségügyminiszterként dolgoztam, és ez is a tevékenységeim köré tartozott az alkoholal kapcsolatos kérdések. Ismét azt mondhatom, hogy az alkohollal való visszaélés olyan kérdés, amelyel szemben föl kell venni a harcot először is tájékoztatási kampányjal. Ezen kívül hiszek abban, hogy más kontrollra, ellenőrzési módszerekre is szükség van, például az ittas vezetésre gondolok, ez nem tartozik a közvetlenül a tárcámhoz, azonban ez is egy olyan terület, amely hozzájárulhat a célunk eléréséhez. Itt is egyre nagyobb nyomást kell gyakorolnunk. Nem arról beszélek, hogy ne fogyasszanak alkoholt az emberek, csak arról, hogy ne éljenek ezzel vissza. Tehát itt a megoldás nem egyszerűen a címkézésben rejlik, hanem ennél sokkal messze menőbb és szélesebb körű megoldást kell találnunk. Hát Köszönöm szépen. Éppen betartották a pótkérdés idejét. Az alkohollal kapcsolatban jó volt a válasz. Következő kérdésünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Dali úr, úgy gondolom, hogy a bizottságban egy olyan portfóliót kap, amely hat a mindennapi életére az európai állampolgároknak. Nagyon is. Van azonban egy nagyon fontos kérdés, az antibiotikumokkal kapcsolatban való ellenálló képesség. Egyre több multirezisztens bakma találkozunk. amikor az antropomorf embereknek adott gyógyszerekről van szó, akkor tudjuk a tudományos eredményeket, de az állatok esetében szinte semmit nem tudunk. Milyen betegség, mely geográfiai övezetben, mennyit kapnak az állatok, pedig ez nagyon fontos lenne. Az állat jólét biztosítson számunkra kevés antibiotikummal kezelt állati termékeket. Köszönöm. I totally agree. Teljes mértékben egyetértek, mind a preambulummal, mind pedig a, az állítással, hogy egészséges állatokra van szükség, és egészséges élelmiszerre. Ebbe az irányba haladunk, és építünk a múlt eredményeire. A szolgálataink nagyon kemény munkát folytattak, megfelelő normákat állítottak föl. A gyógyszer maradvány szintek meghatározására vonatkozóan, illetve ezek ellenőrzését illetően. Tehát ez egy olyan terület, a, amelyel kapcsolatban tevékenységek folynak, dolgozunk ezzel a kérdéssel, és további lépésekre van szükség. Ami pedig a recepteket illeti, illetve az ezzel kapcsolatos kérdéseket, nos, ez, megmondom őszintén, ismét egy olyan terület, amelyre kapcsolatban nem tudok mélyreható választ adni. Meg kell jelenleg, meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk együttműködni a bizottsággal, illetve meg kell néznünk azt, hogy a, az élő állatok kezelését hogyan tudjuk megvalósítani. Akkor az utolsó kérdés sorozat következik. Marina Janakudakis következik. A határon átnyúló egészségügyi irányelv azt írja elő, hogy a normák az egészségügyi szakértők számára no, ö, harmonizálódjanak. Egy tagállam szakértője azonban az Egyesült Királyságban úgy nyithatott praxist, hogy nem is beszélt angolul, és ebbe belehalt az egyik páciense. Mit kíván tenni, hogy ne csak a józan észt kövessék a direktívák, ne csak megvalósíthatók legyenek és költséghatékonyak, hanem a legmagasabb védelmet is biztosítsák a betegek számára. I have to, uh, to Nos, meg kell néznem, hogy ez a konkrét ügy, ez a konkrét kérdés eh, inkább a nemzetközi piaci tárcához tartozik, már ami az ezzel kapcsolatos lépéseket illeti, avagy hozzám. Ami azonban az egészségügyben dolgozókat illeti, ez természetesen a mi tárcánkhoz tartozik. Ezen a területen együtt kell működni horizontális szinten a többi biztossal, a betegek biztonsága érdekében. Tehát nem csak a piac szellemiségében kell gondolkodni, nem csak az alapvető gazdasági elveket kell figyelembe venni, illetve a szolgáltatás mozgásának lehetőségét, hanem ennél fontosabb kérdések is vannak, szabványok, amelyek a beteg biztonságát biztosítják. Michel Rivazi. Merci. És most Michel Rivazi a szó. Köszönöm. Köszönöm szépen elnök úr. Először is üdvözlöm azt, hogy az egészségügyi főigazgatósághoz kerül a gyógyszeripar, és nem az iparügyi főigazgatósághoz, az korábban volt. Ez örömhír. Aztán most hogy térjek vissza a, a sertés pestis elleni gyó, ügyére. Az elmúlt legfősebb fejlemények arra utalnak, hogy nagyon sok közpénzt tékozoltak el egy olyan vírus elleni harcra, amely igazából nem volt súlyos, nem okozott súlyos betegséget. Másodszorban több potenciális érdekütközés érzékelhető az európai, egyes európai intézmények, közösségi intézmények, nemzetközi intézmények és gyógyszeripari laboratóriumok között. Hogyan lehet erősíteni a függetlenségét és objektivitását a mi intézményeinknek, a gyógyszeripari ügynökség működésében, illetve a laboratóriumok munkájában Európa szerte. Kétségtelen, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy milyen helyzetben vagyunk, értékelni kell azt, meg kell nézni, hogy milyen lépésekre van szükség, és minőségi szolgáltatást kell biztosítani, hiszen ezt várja tőlünk a beteg. Ahogyan már korábban is mondtam, egyensúlyt kell kialakítani. Egyensúlyba kell hozni az erős gyógyszeripar iránti igényt, illetve azt, hogy a beteg első osztályú szolgáltatást vár a gyógyszeripartól. Itt nem lehet ö, semmi áldozatot vállalni, hiszen a gyógyszeripar a betegeket szolgálja, és ez az elsődleges dolog, amit figyelembe kell venni. Nagyon fontos, hogy egyensúlyt alakítsunk ki, és e szerint lépjünk. Ugyanez vonatkozik a, különböző, a két különböző terület közötti kölcsönhatásra. Nem szabad diktálni a gyógyszeriparnak, és nem is azért vagyunk itt, hogy diktáljunk bárkinek is. Meg kell mutatni, el kell mondani számukra, hogy a beteg szempontjából mik a fontos tényezők, milyen kutatás kell folytatni. De ez csak egyetlen példa. Nagyon sokat teendőnk, különösen az ön által említett területeken. Köszönöm szépen. Antónia Parvanova a következő kérdező. Köszönöm. Dali úr. Itt ülök. nagyon erősen elkötelezte magát írásos válaszában, amellett, hogy olyan gyakorlatokat fejlesz ki, amely a gyógyszerek hamisítása ellen irányul, fellépést erősítő. E házban nagyon komoly viták övezték a hamisítás elleni irányelv létrehozását. Szerintünk csak egy százalékát fedi le a gyógyszertáraknak ezen irányelv hatája van-e olyan terve, szándéka, hogy mélységében foglalkozzon a gyógyszerhamisítással, különösen az internetes kereskedelem, meg, meg az úgynevezett párhuzamos kereskedelmével ezen hamisított termékeknek? As I have said in my... Ahogy ezt már mondtam az írásos válaszaimban, a hamisítást én a fogyasztók veszélyeztetésének tartom. Ezen kívül veszélyezteti az innovációs motivációkat is. Általában véve nem nehéz lépéseket tenni. A nem online értékesítések területén. Mert a fizikális valós világot könnyebb ellenőrizni. Az írásos válaszaimban annak is hangot adtam, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy biztosítsam, hogy ugyanolyan ellenőrzéseket teszünk a valós világban, mint az online virtuális világban, hiszen tudjuk, hogy a legtöbb hamisítást az interneten generálják. Ma bárki, akinek nagyon kevés pénze van az is, az interneten nyithat egy honlapot, és ezzel bármit megtehet, eladhat, amit akar. Így aztán nagyon fontos, hogy lépjünk. Tudom, hogy nem könnyű, sok oknál fogva van ez így, a cenzúra miatt is, amikor elkezdünk beleavatkozni a tájékoztatás szabadságába. De együttműködöm a többi biztossal annak érdekében, hogy a hamisított termékekkel felvegyük a harcot az interneten. Kérdés. Ez... A legtöbb ilyen tevékenység a szervezet bűnözéséhez is kapcsolódik. Együttműködik-e majd az igazság és jogügyeket felelős kollégáival, és vannak persze más olyan cselekmények is, amelyek az egészséget veszélyeztetik. Például az elektronikus gyógyszer, illetve orvosi szolgáltatása, az internetes gyógyszer, orvosi konzultáció gyakorlata is. Ezzel is fellép majd? Azt go. Azt gondolom, hogy ebben az irányban kell haladnunk. Nagyon fontos az, hogy mindent megtegyünk. Felvegyük a harcot a szervezetbűnözéssel, És ezzel az egész gyakorlattal, hogy orvosi tanácsokkal látjuk el az embereket, távolból távorvoslást folytatunk. Tehát nagyon szorosan együtt kell működnöm, a többi biztosra ezt már mondtam. Köszönöm szépen. Judit Merkész a következő hozzászóló. Dali Judit, itt balra öntől. Európa egyre öregedő lakossággal bír, és ez egy sor gondot vet fel. Ugyanakkor a demográfiai változást mintha nem tükrözné az európai egészségügyi politika. Ön mit tesz majd? Ön szerint prioritás ez? Kéne legyen európai közösségi politika tekintetben, vagy a tagállamokra kell hagyni ennek szabályozását? vagy ön ugyanazon egészségügyet és ellátást kell biztosítanunk ugyanazon szintűt egész Európában? És hogyan biztosítja azt majd, hogy ez öregedő lakosság ugyanolyan mobilitással bírjon minden országgal? És a második kérdés, amit nem engednek ugyan meg, de felteszem, az állatok szállításával kapcsolatban, a szállítással való idővel, a szabályozással kapcsolatban a levágás előtt foglalkozni kíván-e? Hát, a válaszom a következő. Az előregedés, demográfiai valóság és prioritás. Egyetértek önnel nem megfelelően köszön vissza ránk a politikákban, jelenleg Európában. Úgyhogy én ezt a területet külön hangsúlyozni fogom, mert a társadalom öregedése nem csak az öregedő populáció szegmens kezelését, ellátását illeti, hanem azt is, hogy kirekesztetnek érzik magukat, hogy, hogy ne kelljen másokra támaszkodniuk. Így aztán ez sokkal szélesebb kérdés, mint egyszerűen az, hogy legyenek gyógyszerek. Persze vannak gyógyszerek az Alzheimerre, a demenciára is. Persze ezekkel foglalkoznunk kell. De biztosítanunk kell, hogy egészséges életvitelt tudjanak megvalósítani. Ezzel foglalkoznunk kell. Hogy ezt nemzeti vagy európai szinten valósítsuk-e meg, szerintem ezen még gondolkoznunk kell. És majd attól is függ, hogy miféle típusú megoldásokat, intézkedéseket, kezdeményezéseket kínálunk. Hogy ezek nemzeti vagy Európai Unió szinten valósuljanak meg. A mobilitás. Ehhez is kapcsolódik, mert az ellátás, az idősek ellátása nagyon fontos kérdés. Közvetlenül van ezzel tapasztalatom az elmúlt másfél évben Máltán, nem könnyű kérdés, elég nehéz, és gyors megoldást kell találnunk. Az állatszállítás, kapok egy percet, elnök úr. Megvizsgáljuk ezt a kérdést is, az irányelveket is, de ahogy mondtam, biztosítsuk először azt, hogy ami ma létezik jogi aktust, azt a gyakorlatban is végrehajtsák vannak nagyon egyértelmű irányvonalaink, hogy hová tartunk az állat jólét területén. Nem hiszem, hogy összeütközést okozna a parlament és köztünk, mert úgy gondolom, hogy az állat jólét közel áll a szívünkhöz. Köszönöm, annál is inkább, mert a mi szívünkhöz is közel áll. És azt hiszem, hogy együtt kéne működünk méghozzá gyorsan. Remélem tehát, hogy célkitűzéseket is megfogalmaz majd mind a két kérdéskörben, tehát az állatok szállítása ügyében is, meg és mivel adnék önnek időt a saját időmből, ezért gyorsan fogalmazom meg. Ön szerint az öregedő lakosság kérdése európai ügye? Ha igen, akkor a tanácssal hogyan közli ezt majd ezt a tényt? Um, uh, we, we will move. Nos, ami az állat, állatok szállítását illeti, megpróbálunk gyors lépéseket tenni. Az elmúlt órákban hallottuk, milyen különböző prioritások érvényesülnek, és itt a lépéseinket is prioritizálni kell. Az állatok szállítása az egyik első számú kérdés lesz. Elmondtam, hogy ez európai szintű feladat, és mindenképpen végig kell gondolni a, az ezzel kapcsolatos kérdéseket, és az alapján kell majd döntést hozni, meg kell nézni, hogy pontosan kinek az asztalára tartozik. Akkor az utolsó kérdés joga egy férfinek jutott Mannur. Hát nem én vagyok az utolsó, inkább az utolsó előtti Biztos jelölt úr. Azt hiszem, hogy nagyon sok kérdésre válaszolt már. Engem az érdekelne, hogy a parlamenttel hogyan kíván együttműködni, különösen az ENVI Környezetvédelmi Szakbizottsággal, hiszen tudja, hogy nincs kezdeményezési jogunk, ami egyébként egy tipikusan parlamenti jog, pedig nagyon komoly munkát végzünk Hétszer történt meg a múlt parlamentben, hogy éltek azzal a joggal, hogy amikor minősített többséget kértünk, akkor éltek ezzel. Szerintem ez kiábrándító. Ön a bizottságban hogyan fog viselkedni, és eljönne hozzánk, amikor nagyobb joganyagokat tervez, hogy tanácsot kérjen tőlünk. Vagy nem akar élni ezzel a joggal. I already have the, had the opportunity before to... Már korábban is lehetőségem nyílt arra, hogy elmondjam, de ismét elmondom, hogy szándékomban áll minél korábbi szakaszban a döntéshozatal folyamán eljönni önökhöz, azért, hogy meghallgassuk az önök véleményét, és azt beépítsük a folyamatba minél hamarabb. Ahogyan elmondtam, inkább arra szánok időt, hogy megvitassuk a politikákat önökkel, mint hogy utána vitatkozzunk rajtuk. Olyan szakpolitikai lépéseket kívánok majd az asztalra tenni, amelyet már megvitattunk közösen, és a parlament is támogatja azokat. Tehát ez a szándékom, ez a célom, és megígérhetem, hogy szakítok majd erre időt, és részt veszek majd ebben a tárgyalási folyamatban, ezekben az eszmecserékben. Tudom, hogy az elődöm is mindig konzultált a parlamenttel, mielőtt bármilyen fontos kérdésben döntést hozott, illetve nyilatkozott volna. Úgy gondolom, hogy ez a helyes módszer, ahogyan már korábban is elmondtam, önöket tartom a választókerületek eh, képviselőinek, és természetesen olyan döntéseket kívánunk hozni, amelyek az ő érdekeit szolgálják, tehát önökkel konzultálnunk kell. No, ezzel véget ért a kérdések ideje. Köszönöm, hogy részt vettek ezen a meghallgatáson, és köszönet az ENVI, az AGRI és az IMCO szakbizottságok tagjainak, akik feltették a kérdéseket, és persze Dali úrnak, aki megválaszolta azokat nagy körutat tettünk az egészségvédelemtől, fogyasztóvédelem kérdéseitől egészen körű kérdésekig, belátva, nem tudva, hogy mennyire fontos ez az állampolgárok szempontjából. És tudjuk, hogy Dali úr 20 éve aktív a politikában. Kiderült ez a válaszaiból is, hogy tapasztalt politikusról van szó. Pontos, rövid válaszokat adott, és Dagmar Rockberend újra és újra megtapsolta őt, ez jele annak, hogy végül is pozitív az eredménye annak, amit, amit elmondott. Malcolm Humber, az IMCO beli kollégám él majd zárszóval, mielőtt Dali úrnak megadnánk a, végszót. Köszönöm, elnök úr! Először is én is megköszönném a belső piaci és fogyasztóvédelmi szakbizottság tagjai nevében azt, hogy hogy bennünket is üdvözöltek ezen a meghallgatásom. Nagyon jól működik az együttműködésünk, és a tíz, köszönet a tíz szakbizottsági tagomnak, akik kérdésekkel éltek. Szeretnék hangsúlyozni azt, amit Dali úr mondott Géphárt asszony kérdésére válaszolva, azt, hogy az egyik legfontosabb aspektus számunkra az, hogy biztosítjuk azt, hogy a bizottságon belül ön legyen a fogyasztóvédelem legfőbb bajnoka. Kuneva asszony az ön elődje is nagyszerű munkát végzett, ennek alapján kell tovább haladni, és a, a kapcsolatrendszer közöttünk és a biztos asszony között kulcsfontosságú volt. És mivel mi vagyunk a fogyasztói programok költségvetésének és stratégiáknak költségvetésének az őrzői, ezért támogathatjuk az önök tevékenységeit. Ezért nagyon nagy segítségünkre van az, hogy világos jövőképet fogalmazott meg, illetve garanciákat is előirányzott ön fogalmazott úgy, hogy a fogyasztó érdekek őrzőjeként fog fellépni. Ez kulcsfontosságú számomra és a, biz- a szakbizottságom számára, hogy ez így legyen. Thank you, Malcolm Harbour. And... Köszönöm szépen, Malcolm úr. Dali úr, öt perce van az záró megjegyzésekre. Elnök úr, először is köszönetet szeretnék mondani ezért a számomra nagyon érdekes eszmecseréért. Nagyon sok kérdés merült itt fel. Már érzékelem, hogy mik azok a területek, amelyeken a parlament különböző kérdésekkel foglalkozik, és hogy melyik kérdéseket tartja legfontosabbnak. Én úgy gondolom, hogy együtt fogunk működni a jövőben, és igen, erre hangsúlyt fektetek, mert szerintem ezt a munkát egyedül nem lehet elvégezni. Európát igazgatni elég nagy teher, és elég összetett helyzet ez. Ezeken a területeken mindenki hozzájárulására szükség van. Erre az ötletbörzére is, ami a parlament és amely nagy hozzáadott értéket képez a jövőnkben, a munkánkban. Úgyhogy lépjünk együtt a jövőbe, és természetesen én most várom az önök ítéletét. Nagyon izgalmasnak tartom ezt az egész eljárást, és szeretném, hogyha lehetőséget kapnék arra, hogy együtt dolgozhassak önökkel, és képviselhessem a páciensek és fogyasztók érdekeit a politikáinkban. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Dali úr. Ezzel zárjuk a meghallgatást. A koordinátorok fél ötkor az 1G2-es teremben találkoznak majd.